Good morning, colleagues. Shall we start? If we all take our seats. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, elkezdjük az ülést. So, colleagues, we start this morning. Kedves kollégák, elkezdjük a mai közös ülést a Libe és a FEM szakbizottságok közös ülését az emberkereskedelem témájában. Üdvözlöm Fenszon képviselő asszony. Közösen fogunk elnökölni ma délelőtt. Csak egy rövid emlékeztetés arról, hogy mit is fogunk megnézni. Az elmúlt év márciusában az Európai Bizottság javaslatot nyújtott meg, nyújtott be az emberkereskedelem megelőzése témájában, az áldozatok védelmében és a 2002-es keret megállapodást módosította ezzel. Az emberkereskedelem közös felelősség, illetve az ezzel, el, ezzel elleni küzdelem. Éppen ezért a Libe és a FEM úgy döntöttek, hogy közös ülést szerveznek meg, az Európai Parlament 51-es ügyrendi szabályzata értelmében, éppen ezért ülünk itt együtt a pódiumon. A jogalkotási folyamat a márciusi bizottsági javaslatra alapul és folyamatos. Az elmúlt év júniusában volt egy szeminárium ebben a témában, és ma itt, van a, itt vannak a vélemény készítője, a Libe és a FEM képviseletében, Anna Head a Libe képviseletében és Bauer Edith a FEM szakbizottság képviseletében. Ők bemutatják majd a jelentéseiket. A módosítók benyújtásának határideje június 22-e déli 12 óra, és egy orientációs szavazásra szeptember 2-án kerül majd sor. Hogyha Szent Szanasszony szeretne még megjegyzéseket tenni, akkor parancsoljon, ha nem, akkor a két társ jelentéstevőt kérek meg arra, hogy ö, mutassák be jelentéséket. Először Hedasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik kitűnő munkát végeztek az emberkereskedelem, a témájában. Bauer asszonynak is köszönetet szeretnénk mondani, Patriciának, az asszisztenseknek. Azt gondolom, hogy nagyon jó együttműködés sikerült megvalósítani Bauer asszony és én. Közös javaslatot készítettünk jelentésre, ezt mindenki megkapta, és az együttműködés nagyon jól működött az 51-es cikkei értelmében. Jelentésünk a elmúlt egy decemberi állásfoglalási indítványra alapul a megelőző munka képez prioritást, és nagyon fontos a jogalkotási tervezetben is erre összpontosítani. Nem fogjuk tudni megoldani az emberkereskedelem problémáját, hogyha a keresletet nem szorítjuk vissza. Egy javaslat, amely remélhetőleg eh, csökkenteni tudja az emberes keredelem eh, iránti keresletet, remélhetőleg eh, megoldásra kerül, és remélhetőleg büntetni lehet az emberkereskedelmet, legalábbis egy minimális büntetés kirovásával 5-10 évről 6-12 évre arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy eh, ennek a bűnözésnek a forrásait is visszaszorítsuk, és eh, nagyobb támogatásban kell a károsultakat és eh, áldozatokat részesíteni. Nagyon sok gyermek érintett, és azt gondolom, hogy a gyermekeket külön védelemben kell részesíteni. Azok, akik emberkereskedelem áldozatai, mentes jogi védelemhez kell, hogy hozzáférjenek, Nagyon fontos, hogy erősítsük az áldozatvédelmet, és a megerősített áldozatvédelem az egyetlen módja annak, hogy effektív módon leküzdhessük az emberkereskedelmet. Éppen ezért migrációs perspektívákat is fel kell eh, tudni mutatni. A jogalapját bővítettük az irányelvnek, és a módosító indítványban referenciákat is felsoroltunk a kerethatározatra vonatkoztatva, amely harmadik országokból érkezők tartózkodási engedélyét szabályozza. A nem visszautasítási elvet szintén megerősítettük, illetve hangsúlyoztuk. Nagyon fontosnak tartjuk az adatgyűjtés esetében is a jobb együttműködést, különböző országokban különbözőképpen gyűjtik a tagországok az adatokat, éppen ezért nagyon nehéz képet szerezni arról, hogy mi a helyzet a különböző országokban. Nagyon fontos a korra, a nemre vonatkozóan is adatokat gyűjtetni, tehát fontos, hogy legyenek olyan statisztikai adatok, amelyek minden országban az áldozatok és az elítéltek számáról is részletesebb képet ad. Nagyon szomorúnak tartom azt, hogy a tagországok és a bizottsági javaslat arra hegyeződtek ki, hogy az áldozatokat büntetik, tagországokat fel kell szólítani arra a javaslat értelmében, hogy azokat kell büntető eljárás alá helyezni, akik részt vesznek az emberkereskedelemben. Mindazok, akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik, szintén büntetni kell. A munkaadók sem fizethetnek emberkereskedelmi szolgáltatásokért. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Okay, thank you very much. Um, Mrs. Bauer. Köszönjük szépen, Bauer asszony. Köszönöm szépen. Hát mit lehet hozzáfűzni? Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak a hatékony együttműködésért, és Annának is a kiváló kooperációért. Azt gondolom, hogy nem igazán szokványos az 51-es eljárási cikk alapján együttműködni, de a mi esetünkben kiválóan alkalmazható. Nos, egy pár kiegészíteni valóm lenne, talán egy kicsit differenciált megközelítésről van szó, és ezért mondanám, hogy a, az emberkereskedelem nagy, nagyon profitábilis, és a rizikója alacsony. Az az érzésünk, hogy a jogalkotás nem túlságosan hatékony nem ez az egyetlen nem hatékony jogalkotási eszköz, sajnos ezt hozzá kell tennem. Tehát az a kérdés, hogy akkor hogyan változtassunk ezen? Hogyan lehet megemelni a veszélyt, és fogékonyá tenni a környezetet is a problémára. A meghallgatást követően, illetve az Európol képviselőjének részvételével tartott eszmecserén úgy tűnik, hogy a környezetet tehát meg kell változtatni annak érdekében, hogy hatékonyabbá váljon az európai jogalkotás. Enélkül ez nem fog megtörténni. Ezért or- sokkal erősebben kell az áldozatra orientálnódnunk, arra őrájuk fókuszálni. Talán ez azzal is elérhető, hogy erősebbek lennének, szigorúbbak lennének a szankciók. Ez volt a bizottság első javaslata. Mi pedig egy új típusú szankciót javasoltunk. Igazából nem is értem, hogy miért nem szántuk el magunkat erre korábban hiszen a javaknak a lefoglalása és elkobzása azt gondolom, hogy egy döntő lépés lehet a tekintetben, hogy az emberkereskedelemnek a rizikóját megnöveljük. Egy másik kérdés, amelyre mindenképpen oda kellene figyelnünk és számba kellene vennünk, az az, hogy a korábbi jogalkotás, legalábbis ami az áldozatokat illeti, harmadik országokból származó áldozatokra koncentrált. Most viszont más a helyzet. Van egy olyan jelentés, amely szerint a csempészet embereknek 70 ezer res nagyságrendben jelenik meg az EU területén, tehát egy újfajta trend van érvényben, hiszen több tízezer harmadik országból, de most már tagállamból érkező áldozatról is tudunk. Úgy gondolom, hogy erre jobban oda kellene figyelni, erre a trendváltozásra. Egy másik új tendencia a gyermekekkel való kereskedelem, illetve a kényszermunka. Vannak ezért olyan előírások, olyan rendelkezések, amelyek ezekre a problémákra koncentrálnak. Amivel kiegészítettük ezt a tervezetet, az a következő. Az európai koordinátor figurája. A nemzeti koordinátorokat független személyként képzeljük el, egy ilyen mechanizmusban gondolkodunk, és az az érzésünk, és vannak olyan irányú információink is, hogy egy európai koordinátor nélkül gyakorlatilag a különböző politikák összehangolása nagyon nehezen kivitelezhető. Ez az európai koordinátor gyakorlatilag koordinálná, nevénél fogva, a nemzeti koordinátorokat. Tudunk a bizottság felülérkező kezdeményezésről, azzal kapcsolatban, hogy a tanács egy ilyen hatóságot vagy egy ilyen szemét jelöljön ki, amely valamelyik főigazgatóság alá tartozna. Mi egy magasabb szintű pozícióban gondolkodunk, amelynek a mandátumát a jogalkotással rendezhetnénk. Nem hinném, hogy erre nem volt korábban példa, úgyhogy ezt egy jó lépésnek tartanám. Nagyon jónak ítélhető ez az elképzelés, azzal kapcsolatban is, amit Anna már említett azaz, hogy ugyanaz legyen a módszer legyen az adatgyűjtés vonatkozásában, főleg, hogyha az emberkereskedelemről beszélünk. Apróbb változtatásokat is elindítottunk a tervezetre vonatkozóan, mert az a és az a benyomásom, hogy ezeket a későbbiekben jó lenne azért majd végigvenni és megtárgyalni, de ezek a legfontosabb változtatások, amelyeket szerettünk volna integrálni majd a tervezetbe. Ettől lehetne hatékonyabb a jogalkotás és annak végrehajtása. Nyilván nyitottak vagyunk a szeszmecserére, a módosítókra, amelyek a kollégáktól érkeznek, annak érdekében, hogy javítsunk a tervezetem. Szeretnék egy kérdést feltenni és felhívni erre a pontra a figyelmüket, hiszen jó szokott lenni az együttműködés a szakbizottságon belül, illetve a szakbizottságok között és a soros elnökséggel is. Jó lenne, hogyha nyitott lenne ez az együttműködés az intézmények között. Ugye jelenleg ebben a javaslatban olyan szándékunkat fektetjük le, amelyek az átmeneti tartózkodási engedélyekre vonatkoznak. Bízunk abban, hogy a bizottság elő fog állni egyfajta tanulmányjal a végrehajtásra vonatkozóan, de az az érzésünk, hogy szükség lenne ezt a, az irányelvet áttekinteni és felülvizsgálni. Kérdésem ezért az, hogy számíthatunk-e erre, hogy az átmeneti tartózkodási engedélyre vonatkozó irányelvet különös tekintettel a tanú, illetve a, az áldozatvédelemre áttekintik-e. Elnök, köszönöm szépen. 35 percünk van még, és heten kérnek szót. Úgyhogy szeretném a bizottságot is fel. Most már 8 hozzászólásom van, 9, 10, tehát még egyszer mondom, a bizottságot és a tanácsot is felkérem, hogy nagyon röviden vezesse elő saját gondolatait, három percben, ha kérhetem, és a legfontosabb kérdésekre koncentráljanak, utána pedig megkezdjük a vitát, majd pedig a jelentéstevők összefoglalják a elmondottakat. Tíz óráig be kell fejeznünk, mert akkor a belga soros elnökség képviselteti magát, úgyhogy nagyon szépen kérem, fegyelmezzék magukat. Először is a tanács részéről Daniel Flor kap szót. Oui, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Először is természetesen a tanács nagyon örül ennek az irányelv tervezetnek. Nagyon fontos ez a téma az összes tagállam számára. A tanács önnek is örül, hogy az Európai Parlament ennyire szorgalmasan dolgozik ezen a szövegen, és hogy már is vitára bocsájtottak, illetve kész van a vitára egy jelentéstervezet. Nagyon aprólékos és gondos munkát végzett a két jelentéstevő, és azt a holisztikus megközelítést tükrözi az ő jelentésük is, amit az Európai Tanács javasolt, ami a tanácsot illeti, bizonyára tudják, hogy nekünk is gyorsan kell dolgoznunk, sőt, gyorsan is dolgoztunk, hiszen június 3-án elfogadtuk a átfogó megközelítést, amelynek a jó voltából egy keret határozatot remélhetőleg rövidesen el lehet fogadni. Egy pici dologra felhívnám a figyelmet, még például, még pedig az emberkereskedelemmel foglalkozók ö, bűneljárás alá vonása nagyon nehéz. Mégpedig azért, mert borzasztó nehéz bizonyítékokat találni. És különösen az is megnehezíti a dolgunkat, hogy az emberkereskedelem definíciója változik. A szankciók definíciójára is szükség lesz. Az Európai Tanács a bizottság javaslata alapján szeretné szigorítani a szankciókat. A harmadik nagyon lényeges, fontos a tanács számára az, hogy különös figyelmet fordítsunk az áldozatok védelmére. Ez kulcsfontosságú, az új eszközben nagyon fontos szerepet fog kapni. A tartózkodásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban a jogalap problematikus, és azt hiszem, hogy itt igazából a bizottságnak kell először nyilatkoznia, hogy mi a szándéka. Azzal szeretném zárni szavaimat, hogy Stefan Döklerk, a belga miniszter, ahogy mondta, a belga elnökség nagyon örül annak, hogy megkezdheti a lehető leggyorsabban a parlamenttel, az Európai Parlamenttel tárgyalásokat erről az eszközről, és reméljük, hogy a lehető legjobb eszközt a lehető legrövidebb határidőn belül el tudjuk fogadni. Elnök asszony, köszönöm. Most pedig Michael Curlinnek adom meg a szót az Európai Bizottság részéről szintén körülbelül három percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük az Európai Parlamentnek és a szakbizottságoknak az jelentéstervezetet. Nagyon azt tapasztaltuk mi is, hogy ugyanabba az irányba mozdul el, mint a mi javaslatunk, és a, nagyon sok olyan javaslat van benne, amelyel a végső szöveget javítani tudjuk. Van számos megjegyzésünk, de igazából ez arra vonatkozik, hogy a, mi, mi legyen a jogi kerete ennek a dokumentumnak, és hogy 2011-ig milyen technikai jellegű dolgokat kell még elintéznünk, de amúgy az irányvonala és a tartalommal teljes mértékben egyetértünk. Tehát néhány technikai megjegyzésem van, amely aggályos számunkra. Először is az első módosító indítványt említeném meg, ami a 79-es cikket jelöli meg jogalapnak. Ez egy kicsit az eljárást megbonyolíthatná, hiszen bizonyára tudják a szerződésből, hogy néhány bizonyos szabályok a 82 83 cikkre fognak vonatkozni, bizonyosak pedig a 79-esre fognak alapozódni, úgyhogy itt egy hibrid rendszerre lesz majd szükség ebben az irányelvben, hogyha a 79-es cikket is bevonjuk a jogalap körébe, és az bizony problémákat fog okozni. Plusz még az Európai Bíróság szempontjából is további problémákat fog okozni. Ezért okoz, választottuk azt, hogy a 79-es cikket nem akartuk jogalapként megjelölni, pont ezért, mert ez számos problémát vetne fel. Aztán jelentésben említik például a bűn elkövetésből származó javak elkobzását. Úgy gondoljuk, hogy ezt horizontális eszköz keretében kellene kezelni ezt a kérdést, de tökéletesünk, egyetértünk azzal, hogy ennek a jövedelemnek a kezelése, ez nagyon fontos, csak nem feltétlenül biztos, abban vagyunk biztosok, hogy ebben a keretben kell ezzel foglalkoznunk, hanem az elkobzásról egy horizontális eszközt szeretnénk inkább megfontolni, és a hatástanulmányok már folyamatban vannak ezzel kapcsolatban. Még néhány dolog, a bizottság egy kicsit szkeptikus, azzal kapcsolatban, hogy a, az emberkereskedelem elleni koordinátort ebben a szövegben jelenítsük meg. Azt hiszem, hogy egy-két napon belül lejár a határidő arra, hogy meghatározzuk az ő hatásköreit, és ennek a koordinátornak a helyén kell már lennie az év végéig. Tehát, hogyha ebben a jogszabálytervezetben ismét előkerül ő, akkor lehet, hogy később tud majd csak munkába állni. Még egy dolog, az a javaslat, hogy kötelesek legyenek az ilyen emberkereskedelme kapcsolatos szolgálatokat kriminalizálni a tagállamok. Tökéletesen, szívesen megvitatjuk ezt a javaslatot, mert érdekes javaslat, és meg tudja erősíteni a szöveget. Úgyhogy a 45-ös módosított elviekben üdvözöljük de még beszélni szeretnénk róla. Aztán tartózkodási engedély, egy végrehajtási jelentésen dolgozunk most, amelyet remélhetőleg októberben, vagy valamikor az ősz folyamán el tudunk fogadni. Most nagyon közelről vizsgáljuk ennek a jelentőségét, és remélhetőleg lesz egy keret jogszabály a tartózkodásai engedélyekre vonatkozólag, de jelen pillanatban a helyzet felmérésénél tartunk Európában. Elnök, köszönöm szépen, azt is köszönöm, hogy ennyire tömören fogalmazott. Tíz felszólalási kérelem érkezett. Arra kérem a kollégákat, hogy két percre korlátozzák a felszólalásukat. Az első a listámon Kölkhop úr, utána Bárova asszony fog következni. Köszönöm elnök azt, hogy nagyon rövid leszek, de hát árnyék jelentéstevőként szólalok fel, és azt hiszem, hogy ez azért számít. Először annyit szeretnék mondani, hogy az Egyesült Királyság szempontjából elmondhatom, hogy a kormányunk az opt-out lehetőségével szeretne élni ezen intézkedéssel kapcsolatban. Nem vagyok benne biztos, hogy miért, de azt hiszem, hogy nem az elvek miatt, hanem inkább hiszen azt támogatja, hanem a harmonizáció, a büntetések harmonizációja miatt. Az Európai Bíróság nevében szintén szeretném üdvözölni ezt a kezdeményezést, mert nagyon pozitív számos szempontból. A legjobb gyakorlatok megosztásával kapcsolatban szívesen látnék több megjegyzést, az Európolra nincs utalás, ezt is hiányolom, a határon túl, át, határokon átnyúló együttműködés is kevésbé van hangsúlyozva, mint amennyire én szeretném. Na most a konkrétumokról, és nagyon rövid leszek. Az el ítélés és a maximális büntetés. Szerintem az, hogyha maximális büntetést egy ilyen jelentésben meghatározunk, az helytelen. Ez mindig probléma Európában, hiszen a különböző államoknak különböző jogrendszerei vannak, és különböző elképzelései a büntetésekről. De úgy gondolom, hogy ha már indikációt akarunk adni arról, hogy mit gondolunk arról a területről, ahol, ahol súlyos büntetést akarunk kiszabni, akkor nem feltétlenül a felső határt kell megszabni. Aztán a megelőzés és az emberkereskedelem elleni küzdelem. Ha annyira fontos az megelőzés, akkor miért csak a 15-ös vagy az 50-es cikkben fordul elő, miért nem hamarabb? Ezek problémáknak a gyökerét kell megtalálni, aztán úgy gondolom, hogy nagyon gyakran az áldozatokat inkább bűnözőként kezelik, mint áldozatként, és nagyon nagy gondot kéne fordítani arra, hogy ez megváltozzon. Még megemlíteném azt is, hogy az EU-s emberkereskedelm elleni koordinátor egy pozíció, ami majd létrejön a bizottságon belül, de nem tudom, hogy nem lehet-e, hogy az Europol jobban tudná ezt a szerepet betölteni, mint a bizottság. Aztán a gondoskodással kapcsolatban nem vagyok benne biztos, hogy az egységes megoldás az az áldozatok és a tagállamok számára is jó lenne. Szeretném, hogyha a harmadik államokkal szemben sokkal hatékonyabban és szigorúbban lépnénk fel, hiszen ők rengeteg emberi szenvedést okoznak. Illetve hangsúlyoznám, hogy a megelőzésre nagyobb hangsúlyt kéne helyezni, de amúgy támogatom. Next will be Mrs. Angelili. Köszönjük szépen, Bárova asszony következik. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a két raportőrnek a munkájukért. Nagyon fontos dossziéről van szó. És a parlament részéről pedig nagyon nagy a felelősség, hogy helyesen kezelje ezt a területet, és ne vesszen el gyakorlatilag a prostitúció és az emberkereskedelem erdejében, vesztőjében nem hinném, hogy ennek ez a feladat ennek a dossziének, hogy akár a prostitúció problémáit is megoldja, ez egy külön dosszié. A szexuális kizsákmányolás az irányelvnek a hatája alá tartozik, de mégis külön kell ezt a problémát megoldani. Nem, remél, remélem, hogy nem úgy értik, hogy támogatom a prostitúciót, szó sincs erről, de úgy gondolom, hogy ez egy másik csata. Egy pár megjegyzésem lenne, amelyek különböző célokat helyeztek kilátásba. Elsősorban az emberkereskedelmen belül a gyermekek és a terhes nőkre koncentrálnék. Van egy pár cikk, amit kiemelik. A kettes cikk az emberkereskedelemre vonatkozóan az illegális örökbefogadás, mint ahogy mondtam már, ez egy másik kategória, a fiatalkorúak, a gyerekek vonatkozásában az illegális örökbefogadást emelném ki, és ide tartoznak már a terhes nők is. A tízes cikk az emberkereskedelm áldozatainak a segítsé, megsegítésére vonatkozik. Itt minden releváns intézménnyel az együttműködést hangsúlyozni kell, hogy minél hamarabb bele tudjunk nyúlni ebbe a folyamatba. A 12-es cikk a segítségnyújtás általános rendelkezései, gyermekeknek nyújtott támogatásról van itt szó. Itt a gyermekek jogait mindenképpen ki kell emelni, és ezt a problémát először a gyermekekre kell odafigyelnünk, majd pedig a bevándorlás státusz megadására. Az elnök közben kéri a felszólalót, hogy kicsit ráncsa össze a mondandóját. 45-ös cikk. A bolgár fordításban az olvasható, hogy azok az emberek, amelyek igénybe veszik a szol- ezeket a szolgáltatásokat, nem szabad kriminalizálni. És bolgárul fogom felolvasni, úgyhogy kérem tegyék fel a fejhallgatóikat. Elnök, ne haragudjon, de várjuk az elnökséget 10 órakor. Jó? Tehát azokban az esetekben, ahol a fogyasztó ki van téve veszélynek, nem tudom, hogy ezt egyáltalán hogyan kell itt értelmezni, hogy a szexuális szolgáltatásokról van szó. Angelili asszony, szeretném kérni, hogy két percben korlátozzák a felszólalásaikat, különben le kell kapcsolnom a mikrofonjukat, hiszen azért vannak még felszólalók a listán. Angelili asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek, kiváló munkát végeztek. És úgy gondolom, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket tettek. Egy pár pontot emelnék ki, ha megengedik. Én is úgy gondolom, hogy helyes azt mondani, hogy senkit nem szabad kiutasítani, amennyiben emberkereskedelemnek áldozata. Tehát a kiutasítás ilyen fajta tilalmának a megközelítése az helyes. Mindenképpen garantálni kell az áldozatok számára a védelmet. Egyéb iránt ugyanúgy kezelik őket, mint mindenki mást, és ez nem lenne helyes. Ugyanakkor azt gondolom, hogy jobban oda kellene figyelnünk a a javak lefoglalása és elkobzása tekintetében. Egyetértek azzal, hogy az, aki kihasználja az emberkereskedelem áldozatait, az megérdemli a szankciót. Igen, ez valóban így van. A fiatalkorúak esetében azonban még jobban ki kell teljesíteni ezt a vitát, hiszen a ö, szexuális, a szexturizmus, mint olyan egy, egy egyéb aspektusa ennek az ügynek. Vizsgáljuk ennek a lehetőségeit itt a szakbizottságon belül is. Nagyon fontos a következményeknek is a felmérése. Hát erről kaptunk ígéretet a bizottságtól. Köszönjük szépen. Nos, először is én is köszönetet mondanék a két jelentéstevőnek, amelyek nagyon akik nagyon nehéz kérdéseket is hajlandóak voltak megközelíteni, gondolok itt a javaknak az elkobzására és lefoglalására. Egy pár megjegyzésem lenne nagyon röviden. Először is azt hiszem, hogy meg kell vizsgálnunk az elejétől a végéig, hogy ez a javaslat mit is tartalmaz, és nézzük meg, hogy a, a gender aspektus, a nemek aspektusa mennyiben köszön vissza. A legtöbb áldozat ugyanis az emberkereskedelemben nő. Ezért aztán meg kell vizsgálnunk, hogy ez az aspektus, ez szerepele valójában a nőkre vonatkozóan ebben a tervezetben. A különösen védelemre szoruló áldozatok, gyermekek, nők, valamilyen fogyatékossággal élők, aztán ez a fordított tartózkodási engedély erre is tekintettel kell lenni, hiszen ebből következik a nagyobb védelem igénye. Következő pont. Egyáltalán az emberkereskedelemnek a definíciója egy nagyon kérdéses pont, mert az ember csempészettel nem lehet összemosni az emberkereskedelmet. Azonban azt is nagyon világosan ki kell mondani, hogy mik tartoznak akkor pontosan e definíció alá. Tehát a kizsákmányolás különböző ö, megjelenési formái, például a kikényszerített ö, koldulás. De nem szabad diszkriminálni a koldusokat. Tehát nagyon pontosan meg kell nézni, hogy ki kicsoda. Ha kényszer alatt történik a koldulás, az egészen más, mint úgymond önkényes alapon egy rászorult koldulása. Tehát vannak olyan határok, amelyeken nem szabad átlépnünk, és a prostitúcióval kapcsolatban hasonló a véleményem. Hogyan akarunk továbbá a gyermekekkel kapcsolatban dönteni? Főleg, hogyha esetleg ezek a gyermekek a szüleik hatására kerülnek nehéz helyzetbe. Tehát én úgy gondolom, a gyermekekre és a koldusokra vonatkozóan konkrétabban kellene fogalmaznunk a jogsegélyhez, a jogi szolgálatokhoz való hozzáférés. Úgy gondolom, hogy ennek ingyenesnek kell lennie, és a legeslegutolsó megjegyzésem kárpótlásoknál, hagy fejezzem be, hajlandó vagyok elfogadni az, a lefoglalást, az elkobzást, de ezt követően a, az áldozatoknak valamilyen módon bizonyítani kell a megélhetés, és ezt bele kellene foglalni a szövegbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérek mindenkit arra, hogy tartsa be az időt. Egyébként nem tudunk mindenkinek szót adni. Sargentini kolléganő. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevője vagyok a zöldeknek. És szeretnék néhány pontra kitérni. Először is köszönetet szeretnék mondani mindkét jelentéstevőnek, mivel úgy döntöttek, hogy prioritást szentelnek az áldozatoknak. Ennél az irányelvnél a megelőzés az egyik legfontosabb szempont. Illetve az emberkereskedelem elleni küzdelem, illetve az áldozatok helyzete. Az emberkereskedelem elleni küzdelem különböző formákban lehetséges. A szigorú büntetése az emberkereskedőknek nagyon fontos, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az is szerepet játszik, hogy hogyan kezeljük a bevándorlás kérdését Európában. Úgy tűnik, hogy még mindig ösztönző illegális munkavállalókat foglalkoztatni. Nagyon sok országra ez jellemző, és amíg a munkavállalási szabályok nem megfelelőek a tagországokban, addig ezt sem tudjuk megoldani. Természetesen lehet szabályozásokat uh, hozni, például az, hogy az embereket nem toloncolják vissza az adott országokba, de hogyha nem indítunk büntetőjogi eljárást az emberkereskedelemben résztvevők ellen, az emberkereskedők ellen, akkor nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát. Hiszen mielőtt tartózkodási engedélyt kap valaki, szintén különböző folyamatokban kell részt vennie. Fontos büntetőjogi szempontokat érvényesíteni az illegális munkavállalók munkáltatói ellen. Az ilyen szolgáltatásokat vevők ellen büntetőjogi eljárás már problematikusabb. Én azt gondolom, hogy a szolgáltatások kriminalizációja kriminalizálja az emberkereskedelm áldozatait is. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek a nyomorba taszítódnak, és nagyon nehéz őket megtalálni. Végül pedig elnök asszony megszakítja az elnök az előadót. Még egy pontot szeretnék mondani. Ha megengedi, akkor még egy utolsó pontot mondanék. Az internetre is történik utalás a vizsgálati módszerekre. Én szeretnék egy figyelmeztetést megfogalmazni. Nem szabad szabad kezet adni a módszerekben, és ez különösen igaz kell, hogy legyen az emberkereskedelemre, a vizsgálati módszerekben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek a kitűnő együttműködésért. Nagyon sok javaslatot integráltak az anyagba, amelyet az árnyék jelentéstevőkkel és másokkal egyeztettek. Én szeretném, hogyha az indoklásban az is szerepelne, hogy minden egyes eljárást humanitárius megközelítés kell, hogy jellemezzen. Nagyon fontos, hogy ez bekerüljön az indoklások közé. A második megjegyzésem, jónak találnám azt, hogyha a jogi a jogvédelem korlátlanul rendelkezésre állna, hiszen itt áldozatokról van szó. És jó lenne az Európol kontaktpontjait is erősíteni, hiszen itt kiskorúak védelméről van szó, és itt a szervezet bűnözés az Európai Unióban is távtalajt kapott. A szabályozás 2006-ra nyúlik vissza, és jó lenne, hogyha az európai koordinátor egy kapcsolati hálózatban működhetne, ahova több is szerv is bekapcsolódik, például az Eurojust a 45-ös cikkelre is emlékeztetnék, azt gondolom, hogy ez problémákat fog felvetni, de azt gondolom, hogy a tagországok besorolhatják a büntetések fajtáit is. Ellentmondás merülhet fel. Az irányelv áttekintésének alapja nagyon nehéz, ez a tartózkodás irányelv módosítását előfeltételezi. Egyrészt a az áldozatok részesülnek védelemben, és szociális reintegrációról is szó van, illetve az európai hatályban lévő tartózkodási irányelvről. Természetesen az áldozatokat védelemben szeretnénk részesíteni, de a következő irányelvben egy visszafordítható tartózkodási engedélyre lenne szükségünk. Tehát ezt itt tisztázni kell. Nagyon fontos a civil szervezetek szerepe az információ kapcsán. Azt gondolom, hogy itt erősítenünk kell a civil szervezeteket. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék az intenzív és bonyolult jelentéshez. Először is el szeretném mondani azt, hogy nagyon fontos, hogy az áldozatok mindenféle védelmet megkapjanak. Most pedig néhány pontra térnék ki. A tanácsnak és a bizottságnak tudnia kell azt, hogy összeköttetési tisztviselőink vannak az Európai Unión kívül, akik ezekkel a problémákkal foglalkoznak. Ez a parlament és ez a szakbizottság egy együttdöntési eljárás keretében dolgoz ki egy jelentést. Nagyon fontos a szinergia hatásokat kiaknázni, és ezeket a tisztviselőket a Frontex munkájába is bekapcsolni. Egy további pont, és itt eh, egyetértek más kollégákkal. A koordinációs munka nem a Frontexen keresztül, hanem az Európolon keresztül kell, hogy történjen, ami az elkobzást illeti. Több képviselő abban a szomorú privilégiumban részesült, hogy afrikai országokban saját tapasztalatokat gyűjthetett. És kiderült, hogy itt igenis áldozatokról van szó. És az emberkereskedők abból a pénzből, amit kaptak, mert ezt másokkal is meg kellett osztaniuk. Nagyon gyaksz, gyakran Pakisztánból Európán keresztül a Kanári-szigetekre e, kerülnek az emberek, nagyon gyakran Szenegálból a Kanári-szigetekre és áldozatokká válnak. Nagyon fontos a szolgáltatások használóinak kriminalizáció, kriminalizálása. Nagyon olyan családokról van szó, akiknek 10-14 gyermekük van, olyan gyermekekről, akiket eladnak, azért, mert otthon nem tudnak nekik elég ennivalót adni. Nagyon fontos, hogy világosabban lásson a bizottság. Köszönöm szépen! Öt gyakorlathoz kapcsolódó dolgot szeretnék megemlíteni a jogvédelemmel kapcsolatban. A 20-as, 21-es módosító indítványban 5-ről 6-ra és 10-ről 12 évre emeli a, az időszakot. Óriási ellentmondások vannak itt a tagországokban, tehát nagyon fontos a szankcionálási rendszerek koherenciája, és az 5-10 év kell, hogy maradjon a 22-es módosító indítványban a kínzás és a pszichológiai erőszak fogalmai nem eléggé pontosak. A július 10-i szöveg jobb a 27-es módosítónál, hogyha kényszerelet követel bűncselekményt valaki, akkor lehetőséget, de nem kötelező érvényűvé kell tenni ezt, hogy eltekintsenek a büntetéstől. A tanács szövegjavaslata jobb, úgy vélem, a 29-es és 30-as módosító indítványokat is mérlegelnünk kell. Itt nem lehet kötelező érvényűvé tenni a büntető eljárást azoknál az állampolgároknál, akik nem állampolgárai az adott tagországoknak, ezt fakultatív lehetőségként kell felvázolni. Ha ezt ugyanis így hagyjuk, akkor ez gyakorlati problémákat vet fel. A 45-ös módosító pedig arra utal, hogy politikai szempontból lehet, hogy ez jó cél, de a gyakorlatban problémákat vet fel. Hiszen nem tudhatja az érintett például azt, hogy egy olyan személlyel van dolga, aki az emberkereskedelem áldozata. Az eljárás kapcsán van a titoktartási jog és a megtagadási jog, amely a bűnüldözést nemhogy segíti, hanem ezt nehezíti. Köszönöm szépen Romero López asszony, és utána Hírs asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát két perc egy ilyen átfogó ügyre nagyon kevés, de azért szeretném megköszönni a kollégáknak azt a munkát, amit elvégeztek. Néhány nagyon fontos ügyet szeretnék felvetni, de hát talán erre nincs is idő, úgyhogy inkább hangsúlyoznám a hálózatok aspektusát, hiszen lehetséges, hogy az a hálózat, amiről Dietemere úr beszélt, az problémát fog okozni. Amikor ott van egy drogkereskedelmi hálózat, aztán az emberkereskedelmi hálózat, nincsen ezekre vonatkozó adatunk, nincsenek statisztikáink, nincs elég információnk erről a jelenségről. Úgyhogy, ha az Europol felelősen akar viselkedni, akkor először információt kell gyűjtenie, információt kell szereznünk, és tudnunk kell ezeket az információkat ahhoz, hogy megfelelően tudjunk reagálni, és el tudjuk törölni ezeket a hálózatokat, hogy a gyökerénél fogva tudjuk kitépni ezeket a hálózatokat, és megszüntessük ezt a problémát. De az előttünk álló eszközzel kapcsolatban a ami a kompenzációról, meg az elkobzásról, meg ilyenekről beszél, igazából nem veszi figyelembe azt, hogy itt szervezett bűnözésről van szó. Amit a bizottság mondott, az persze nagyon szép, de hát bizonyos részaspektusokat is figyelembe kell venni. Úgy gondolom, hogy vannak olyan problémák, amelyeket más irányelvek sem kezelnek megfelelően. Itt szerintem jobb lenne, hogyha az Európolnak nagyobb szerepet adnánk, és hogyha az Európol vezető esetleg eljönne hozzánk és beszélgetne velünk erről, hogy hogyan tudunk információt szerezni ezekről a csempészhálózatokról, kaphatnánk -e egy jelentést az Európolról arra vonatkozólag, hogy különböző államoknak, különböző országoknak milyen hatása, milyen szerepe van ezen területen. Aztán ott van ez az európai parancs, amiről a miniszter is beszélt, ezzel kapcsolatban több információt kaphatnánk-e? elnök, úgy tűnik, hogy a belga ö, tanács képviselője még sehol nincs, úgyhogy Hirsar asszonynak adom meg a szót. Szépen. A liberálisok nevében szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért a jelentős szerzőknek. Úgy gondolom, hogy helyesen jártunk el, így, hogy itt a felvilágosításnak nagyobb teret szálljunk. Nagyon lényeges az is, hogy az áldozatok perspektíváját erősítsük meg. De ebben a vonatkozásban nagyon lényeges az, hogy egyáltalán azonosítsuk az áldozatokat, és azokat a az érintett személyeket, akik ebben a folyamatban segíthetnek az áldozatoknak, fogékonyá tegyék az áldozatokat arra, hogy jelentkezzenek. Azért is nagyon örülök, mert a 14-es módosítóban szerepel az érintett személyekkel foglalkozó személyzetnek a képzése. Nagyon sokszor olyan visszajelzéseket kapunk, hogy az emberkereskedelem bűntényét tulajdonképpen kikerülik, mert nagyon sok a bizonytalanság a bírák részéről ezzel kapcsolatban. Az európai koordinátorral kapcsolatban röviden Amennyiben a bizottság kilátásba helyezte ezt a pozíciót, és itt valóban egy, egy munkaorientált koordinátorról van szó, akkor ez valóban erősíteni fogja az együttműködést, és javítja majd a munkát. Csatlakozva az előttem szólókhoz úgy látom én is, hogy a 45-ös cikk ö, nagy problémát jelent. ugyanakkor a bizonyítás terhe is egy nagyon lényeges és problematikus kérdés honnan tudja valaki, hogy itt valóban emberkereskedelemről van szó. A másik dolog pedig a megelőzés, nem tudom, hogy mennyire segít, hiszen amikor már valaki áldozatává esik az emberkereskedelemnek, akkor nyilván meg fogja gondolni az emberkereskedő, hogy még egyszer elkövessen egy ilyet, hiszen tudja, hogy úgymond már Priusza van, és kétszeresen rizikónak van kitéve. Összességében jónak tartom ezt az irányt. Köszönöm szépen, Louis Michel következik, majd pedig röviden megkapják még a szót a jelentéstevők. Nagyon röviden a 45-ös módosítóra szeretnék visszatérni. A szolgáltok felhasználása és a konkrét öm, ö, konkrét kockázatok. Igazából nem is értem, hogy ez a mondat, amiben ezek vannak, ez miről szól. Nem tudom, hogy ezt értelme van-e hozzátenni a módosító indítványhoz a másik. Megjegyzésem, egyetértek kollégámmal abban, hogy a prostitúció kérdése nem oldható mag ezzel az irányelvel. Sokkal inkább tudnám támogatni azt, hogyha konkrét a prostitúció ellen irányelvet fogadnánk el, sokkal komplexebb az a terület, sokkal nehezebb, mint hogy itt így mellékesen kezeljük. Ennyit akartam elmondani. Szerintem megérdemelne ez a terület egy külön irányelvet, de amúgy szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek a kiváló munkáért. Elnök, köszönöm szépen azt is, hogy ilyen rövid volt a jelentéstevő kívánnak kell hozzászólni, hiszen ha jól tudom, akkor a belga miniszter már közben megérkezett, de azért Hedasszonynak gyorsan megadom a szót. Köszönöm szépen, hát tényleg nagyon rövid leszek. A 45-ös módosító indítványa kapcsolatban megértettem, hogy ez egy nagyon fontos kérdésre vonatkozik, és a különböző nyelvi verziók azok bizony néha problematikusak. Nagyon fontos, hogy világosan lássunk ezzel a szöveggel kapcsolatban, hiszen fontos, nem arról beszélünk, hogy kriminalizálni kell a szolgálatokat, arról beszélünk, hogy kriminalizáljuk azokat az embereket, akik visszaélnek az és bántalmazzák az emberkereskedelem áldozatait. Tudom, hogy itt a bizonyítás terhével meg mindennel elég bonyolultá válik a szöveg, de valamilyen jó megoldást mégiscsak kell találnunk. Aztán úgy gondolom, hogy az emberek a prostitúcióval kapcsolatos aspektusokat is félreértik. Amikor az ember felveti ezt a kérdést, mindig félreértik. Persze, tehát azért érdemes foglalkozni vele, mert 84% az emberkereskedelemnek az a szexuális célokból valósul meg. Tehát nem hagyhatjuk ki a prostitúciót ennek a jelentésnek a hatája alól. Új 45-ös módosítót fogok javasolni. Bauer asszony, köszönöm, csak három rövid megjegyzés a definícióval kapcsolatban. Van egy európai megegyezés, vagy egyezmény, amiben benne van a definíció, amely definiálja nagyon pontosan az emberkereskedelm terminusát. Az extraterritorialitásról rengeteg olyan eset van, amikor az emberkereskedők Albániából, Szerbiából, stb. más harmadik országból érkeznek. Azonban állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek az Európai Unióban, vagy legalábbis ott tartózkodnak. Hogyha nem kriminalizáljuk őket, ha nem emelünk ellenük vádat, az nagyon nagy hiba. A 45-össel kapcsolatban vissza fogunk erre a módosítóra térni. A fő lényeg az volt, hogy ne büntessük azokat az embereket, akiknek mondjuk szervátültetést végeznek el, han, olyan szervátültetést, amely szerv emberkereskedelemből származik. Tehát ha valakinek az élete veszélyben van, akkor nem őt kell büntetnünk. Ugyanakkor nagyon gyakran az ügyfelek, ezek a kliensek segítenek az áldozatoknak. Ezt is figyelembe kell venni a prostitúcióval kapcsolatban. Most az emberkereskedelemről szól ez a jelentés, nem a prostitúcióra. Teljesen különbözik a két ügy. Bizonyos országokban legális a prostitúció, más országokban teljesen illegális. Ezért megpróbáltuk a prostitúció kérdését elkerülni, amennyire csak lehet, mivel ez a jelentés az emberkereskedelem áldozataira koncentrál. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezárjuk ezt a vitát. Nagyon szépen köszönöm Svensson asszonynak és társ elnökömnek a jelenlétet. Szeretném Vetle miniszter urat megkérni, hogy foglaljon helyet mellettem, és köszönöm, hogy türelmesen megvárta, míg befejeztük az előző témát. Okay, colleagues, that brings us to the... Kollégák, áttérünk a következő napi rendi pontra. Ha beszélgetni szeretnének, akkor ezt kérem, hogy a termen kívül tegyék meg. Um, I would like to welcome uh, on behalf of the Libe Committee um, uh, Minister a Libe Szakbizottság nevében szeretném üdvözölni Vatelet úrát, aki a költségvetésért, a bevándorlás és menekültügyi politikáért, a családpolitikáért és a szövetségi kulturális intézményekért felelős államtitkár. Nagyon fontos az intézmény közi munkában a bevándorlás és menedékjogi politika, és az elkövetkezendő hónapokban kulcsfontosságú kérdésekről fogunk vitázni, és az elkövetkezendő hat hónapban belga soros elnökség alatt remélhetőleg sok kérdés sikerül megoldanunk. Most pedig meg is adom a szót államtitkár úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a szakbizottságnak a szíves fogadást. Emlékeztetnék arra is, hogy önök is mennyire hangsúlyozták azt, hogy a menedék és bevándorlás politika mennyire fontos, mennyire érzékeny és mennyire kényes téma. Rengeteg vitát generál európai szinten, nemzeti szinten is. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindjárt az elnökség elején megmutatni azt, hogy mik a prioritások, mi az az irányvonal, amelyet a belga elnökség szeretne követni hat hónapja alatt ez az elnökség felvállalja azt, hogy folytatja az előző elnökség munkáját, de a bevándorlás és a menedék területén van néhány olyan nagyon fontos szöveg, amely például az, a Lisszaboni szerződés miatt különösen fontossá vált. És ezért egy olyan keretet szeretnénk létrehozni, amelyel az összes ilyen jellegű politikát össze tudjuk fogni, annak érdekében, hogy az összes célunkat az elnökség alatt el tudjuk érni. Az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés miatt egy sor kiegészítő kompetenciát kapott, és a parlament ezáltal nagyon fontos szereplővé vált. Ráadásul komoly érzékenységet mutat, és rengeteg fontos üzenetet kapunk az Európai Parlamenttől, rengeteg inputot, amelyel tovább tudjuk fejleszteni ezeket a szövegeket. Utána majd a politikai végrehajtása mi feladatunk lesz. Azt hiszem, hogy ezért szeretnék arra is emlékeztetni, hogy mindig rendelkezésükre fogok állni az Európai Tanács részéről, tehát bármikor szakbizottságoknak, szüksége van rám, jövök, hogy együtt tudjunk dolgozni, együtt tudjunk tovább lépni, hiszen közös célunk van. A közös cél pedig az, hogy 2012-ig meglegyen a közös európai menedékpolitika. Annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük, szükségünk van erre az együttműködésre a különböző intézmények között Európában. Ezt az irányvonalat, ezt a célt szeretném követni. Mik tehát azok a nagy témák, amelyek az elnökség alatt fontosak lesznek? Négy van ezekből. Az egyik a menedék területén a harmonizáció, a legális bevándorlás, a bev- illegális bevándorlás elleni küzdelem. Ezek a prioritásaink. Ezek megmutatják azt, hogy mennyire szeretnénk egy kiegyensúlyozott politikát létrehozni ezen a területen, egy olyan bevándorlási és menedékpolitikát, amely kiegészíti és alátámasztja ezeket az elemeket, és koherens, közös politika. Az illegális és a legális bevándorlás kiegyensúlyozása az egyik támogatása, a másik elleni küzdelem. Ezekről az elemekről azt mondanám, hogy ezek mind részét kell, hogy képezzék az európai menedék és bevándorlási politikának. Először is a menedékpolitika. Nagyon fontos, hogy legyen egy közös európai menedékrendszer. Ezen a területen elmondanám azt, hogy hat jogszabályi szöveg létezik jelen pillanatban, és nagyon jó lenne, hogyha előre tudnánk lépni konkrét lépésekkel a belga elnökség alatt bizonyos szövegek esetében. Annak érdekében, hogy előre haladjunk tovább lépjünk abban a perspektívában, amelynek a révén egy közös menedékcsomag meg fog születni, amely keretet ad mindennek, a politikai rendszernek. Ami az Eurodac irányelvet illeti, valamint a minősítési irányelvet, Igen, tehát az eurodák, a minősítés, a Dublini rendelet, illetve a hosszú távú tartózkodásról szóló irányelv, ez az a négy kezdeményezés, amelyeket területén előre tudunk lépni, hogy legyen egy első pozitív lépés, egy első pozitív szakasz ezen a bevándorlási területen. Aztán a befogadás feltételeire vonatkozó irányelv, illetve a menedéki eljárásokra vonatkozó irányelv. Ezekkel kapcsolatban alapvető fontosságú, hogy politikai konszenzusra jussunk annak érdekében, hogy itt is előrelépést tudjunk elérni. Ezért a belga elnökség ezt a két szöveget is szeretné befejezni, véglegesíteni, de legalább mindenképpen szeretnénk horizontálisan előre mozdulni, hiszen nagyon fontosnak tartjuk ezeket a szövegeket. A kiváló együttműködést folytatván, illetve a szükséges vitákat lefolytatva, szeretnénk ezen a négy első szövegen, illetve amely az, a, a csomagnak az első része, az első fejezete lesz, ill, és ezeket szeretnénk 2012-re elfogadni annak érdekében, hogy közös európai menedékpolitikánk legyen. A következő az a legális bevándorlás területe. Itt az egységes közös engedélyről, tartózkodási engedélyről folytattunk már vitákat. Az Európai Bizottság, ha jól tudom, a akkor az idei munkásokkal és az ICT, azaz a vállalaton belüli áthelyezésekkel kapcsolatban is szöveggel fog jelentkezni. Remélhetőleg a belga elnökség alatt sikerül ezeken a fontos területeken is haladást elérnünk. Ezek a, ugye a legális migráció területére vonatkoznak. Az idei munkások, illetve az ICT, azaz a vállalaton belül áthelyezett munkások helyzetét rendezni kell, az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy valami első dokumentumot már benyújt szeptemberre. A bevándorlás és a meneték területén ezek mellett, ezeken túlmenően természetesen ott van az illegális bevándorlás elleni küzdelem politikájának a továbbfejlesztése is. A Frontexnek a, terül, a szerepéről kell majd elgondolkoznunk. Elnézést a mobiltelefonomért, de most már kikapcsoltam. Tehát az illegális bevándorlás előni, elleni küzdelem a visszafordítási, illetve visszafogadási visszaküldési politikák fejlesztésével és az ezeken a területen való tovább lépéssel kívánunk foglalkozni. Még egy nagyon fontos téma, amelyel a belga elnökség foglalkozni kíván, a kísérő nélküli harmadik országbeli kiskorúak. Bizonyára tudják, hogy a spanyol elnökség végén benyújtott a bizottság egy szöveget erről a területről, és a belga elnökség alatt konferenciát fogunk szervezni erről a fontos témáról, a kísérő nélküli kiskorú. Tudom, hogy ez is egy rendkívül nehéz és érzékeny téma, de a legjobb gyakorlatokat szeretnénk megosztani európai szinten a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban, és természetesen ezen a területen is előre kívánunk lépni. Az utolsó pont a bevándorlás és a menedék külső dimenziói. Ezek a kérdések a jelentésünkhöz és a migrációs politikával kapcsolatos megállapodások az USA-val és, az Orosz, és Oroszországgal, tehát ezekhez mind kapcsolódnak. Utána vízum könnyítés, ez is egy olyan téma, ami ide kapcsolódik. A belga elnökség odafigyel ezekre a területekre, különös tekintettel Boszniára és Albániára, amelyekkel amelyekbe az Európai Bizottság már elküldte szakértőit, és jelen pillanatban várjuk az ő következtetéseiket arra vonatkozólag, hogy folytathassuk a munkát a vízum könnyítéssel kapcsolatban ezen országok felé. A parlament számára is tudom, hogy nagyon fontos ez a téma, ezért mindenképpen együtt tovább fogunk dolgozni ezen a területen is. Talán, hogy összefoglaljam, a mondani valómat, és teret hagyjak a kérdéseknek és az eszmecserének. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a jövőképünk, és amit szeretnénk elérni a belga elnökség alatt, az az, hogy meghallgassuk azokat az üzeneteket, amelyek a parlament felől érkeznek, amelyből az derül ki számunkra, hogy globális megközelítést szeretnének alkalmazni a bevándorlás és a menedék területén, és ennek a közös politikának, a 2012-ben bevezetendő közös politikának az első lépését, az első fejezetét szeretnénk lezárni. Azt szeretnénk, hogyha ez annyira kiegyensúlyozott lenne, amennyire csak lehet. A harmonizációt kívánunk elérni a menedékkel kapcsolatban, és szeretnénk hatékonyabban felépni az illegális bevándorlás ellen. A Dublini szintű megbeszéléseken túlmenően nagyon fontos, hogy a menedék területén is nagyobb legyen a harmonizáció, illetve az illegális bevándorlással kapcsolatban a Frontex hatáskörét, a Frontex dossziét szeretnénk megerősíteni. Így tehát, így szeretnénk haladni a belga elnökség alatt. Tudom, hogy ezek ambiciózus célak, de úgy tűnik, hogy nagyon jól kiegészítik azokat az állásfoglalásokat és üzeneteket, amelyeket az Európai Parlamenttől kaptunk. Azt is szeretnénk, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a program, annak érdekében, hogy konkrét lépéseket tudjunk tenni a menedék és bevándorlási politika területén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sokan kértek szót, kettő-három kérdésre adok lehetőséget, és utána azt javaslom, hogy államtitkár úr válaszolja meg ezeket. Diaz de már a képviselő az első a listámon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, államtitkár úr. Figyelemmel hallgattam a belga soros elnökség prioritásait, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyszerűsítésről nem szólt részletesebben. De ez nem tartozik közösségi kompetenciába. Nagyon pozitívnak találom mindazt, amit prioritásként rögzítettek 2012-ig, az Eurodakra gondolok és más kérdésekre, itt közös menedéki, politik, menedéki jogi ö, politikára van szükségünk, nem 2012-től egyébként, hanem már 2010-től. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a harmadik országokba történő delegációs utazásokkal mi a helyzet? Itt mi történik pontosan? Vannak már összekötő tisztviselők az Európai Unión kívül, elég sokan, ezt már említettem. És meg szeretném kérdezni azt, hogy ez pontosan hogyan fog kinézni. Nem lehet beavatkozni ezeknek a tisztviselőknek a munkájába, akik a Frontexhez is eljuttatják a saját munkájuk eredményét a szinergia hatások értelmében parlament együtt döntési eljárásban vesz részt. A Frontexre vonatkozó rendelettel kapcsolatban a belga soros elnökség milyen kezdeményezéseket tervez, és milyen új kompetenciákat lát egyébként a Frontex keretében. Köszönöm szépen. Romero Gomez a következő, utána Wikström asszony, és utána a miniszter úr válaszolni fog. fog. Köszönöm szépen, elnök asszony. Romero asszony, mivel több mint tizen kértek szót, ezért emlékeztetném arra, hogy két percben fogalmazza meg a kérdését. Köszönöm szépen! Köszönjük a belga soros elnökség eltökéltségét. Én kérdéseket szeretnék intézni önhöz. Latár Mór is bemutatta a belga soros elnökség prioritásait, és ő visszaélésekről beszélt a menedékjogban. Azt gondolom, hogy a közös politikánk még nem egészen világos. Néhány országban kialakulhat ez a kép, de Európa nem lehet büszke a menedékpolitikájára. Lötterm visszaélésekről beszélt, a menedékjogokkal való visszaélésről. A menetrenddel kapcsolatban is van egy kérdésem, és itt különösen az eljárások érdekelnek. Az anyagokban, amit kaptunk, szó van arról, hogy a menedékpolitikában ez prioritást kell, hogy kapjon. Mely horizontális elemek fontosak mindenben? ebben az irányelvben, amely az eljárásokra vonatkozik, ez kulcsfontosságú kérdés. Szeretnék a közös bevándorlási politikára vonatkozóan is egy kérdést feltenni. Volt egy közös paktum a bevándorlási politikával kapcsolatban, és itt közös visszatérítési járatokra gondolok, repülőjáratokra, nem tudom, hogy ez mennyiben kapcsolódik a közös bevándorlási politikához. Mik a kezdeményezéseik? Wikström asszony az utolsó ebben a fordulóban. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani az államtitkár úrnak a bevezetőért. A parlamentben nagyok az elvárások és a remények is a belga soros elnökséggel szemben, és sok sikert kívánunk munkájukhoz a velünk és a bizottsággal való együttműködésben, ami az eurodakot illeti minősítési irányelvet és a hosszú távú tartózkodási engedélyeket. Itt is nagyon fontos a további jogalkotási munka. Két irányelv nagyon fontos. Az eljárási irányelv, ezek közül az egyik. Én aggódom amiatt, hogy mindez ahhoz vezethet, hogy ezzel kimazsolázzuk, kimazsolázunk bizonyos elemeket a tortából, és nem látjuk a lényeget, tehát itt óvatosaknak kell lennünk. Két nagyon fontos irányelvről van szó, és hogyha ezeket mellőzzük, akkor ez kockázatos lehet, és nem továbbítunk ezzel politikai világképet magunkról, és ennek a politikának az emberiessége is megkérdőjeleződik. Éppen ezért kérem önt arra, hogy ezt a veszélyt vegyék komolyan, és egy megfelelő időtervet dolgozzanak ki arról, hogy mikortól várhatjuk azt parlamentként. Ugye a um, fogadási irányelv, illetve a menedékjogi eljárási irányelv uh, lekerülnek a napirendről. Tehát ez egy figyelmeztetés, de kérés is a részemről. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tele miniszter úr. Köszönöm az első kérdéseket. Diaz de Mera úrnak szeretnék először válaszolni. Remélem jól ejtettem a nevét. Igaz, hogy az integrációról beszéltem. Ez nagyon fontos politika, bár az Európai Uniónak nincsen közvetlen kompetenciája ezen a területen, de vannak közös fellépések, amelyeket tovább kell fejlesztenünk. Az, hogyha közös menedék és illegális bevá- és, és bevándorlási politikát akarunk, és ezt a területet nem vesszük figyelembe, az valóban helytelen. Beszélt a Frontexről is, és arról, hogy milyen területen akarunk előrelépni, milyen intézkedéseket tervezünk. További személyzetet szeretnénk biztosítani a Frontexnek annak érdekében, hogy tovább fejleszthessük a munkájukat, de úgy gondolom, hogy ezt az ügyet globálisan, kiegyensúlyozottan kell vizsgálnunk, és ezért ott van egy oldal az illegális bevándorlás elleni küzdelem, illetve a legális bevándorlás támogatása. De Romero López asszony és Malmström asszony más területekre összpontosítottak, a, különösen a menedékpolitikára. Az eljárásbeli irányelv, az eljárásra vonatkozó irányelv, amelyet mindketten említettek, szintén nagyon fontosak. Azonban úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan, a lehető leggyorsabban meg kell próbálnunk előrelépni, ezen a területen. Mindig azzal a célral a szemünk előtt, hogy 2012-re, persze, hogyha 2010-re elérnénk, az nagyon jó lenne, de 2012-re legyen egy közös menedékpolitikánk, és ha ezt akarjuk, akkor nincs vesztegetni való időnk. Úgy gondoljuk, hogy valós lehetőségünk van arra, hogy már ebben az első fázisban új eredményeket érjünk el. Az Eurodac és a Dublini rendelet olyan politikát tesznek lehetővé, amely a felelősség, illetve a szolidaritás tekintetében egy bizonyos egyensúlyt tud elérni. Ez a harmonizáció például a megfelelés irányelvvel kapcsolatban már megint olyan lehetőségeket jelent, amelyek kell ebben az első fázisban is a jó irányba tudunk elmozdulni. De hát nagyon világos az, hogy ezután még ott marad az eljárásra és a befogadásra vonatkozó irányelv, amelyekkel szintén foglalkozunk, kell, de a második fázisban ezekkel a szerződésekkel kapcsolatban jelen pillanatban szerintem a belga elnökség alatt nem tudunk óriási előrelépést elérni. De azért próbáltam így megfogalmazni ezt, hogy ennek a közös menedékpolitikának a globális aspektusait hangsúlyozzam, a 2012-es célokat szem előtt tartva a Gomez asszony Yves miniszterelnökünk szavaira is visszautalt. Ez igaz, hogy Belgium az év eleje óta a vízum liberalizáció keretében sok menedék kérelemmel kellett, hogy szembenézzen olyan országokból, amelyekkel vízumkönnyítési megállapodást írtak alá. Ennek a helyzetnek az első áldozatai maguk a migránsok voltak, akiknek, mivel rossz információt kaptak származási országukban, eljöttek Belgiumba, menedéket kértek, de a vízumliberalizációs eljárást sajnos pont a más vég használták, mint ami miatt amúgy hasznos lenne. Tehát konkrétan azt kell mondanom, hogy visszaéltek vele. Azért, mert a származási országban lévő embereknek, nagyon sok embernek rossz információt, helytelen információt biztosítottak erről, azt mondták, hogy a vízumliberalizáció azt jelenti, hogy majd munkaengedélyt kapnak, szociális segélyt, szociális ellátást, de ez nem így van, ez nem ugyanazt jelenti. Tehát ők az áldozatok. Éppen ezért fontos, hogy az új vízumliberalizációs eljárásokba már beépítsük a megelőzést is. Azt, hogy megakadályozzuk, hogy a származási országban így félretájékoztassák azokat az embereket, akik a vízum könnyítés nyomán szeretnének eljutni az országainkba. Nagyon fontos, hogy megelőzzük azt, hogy ezekből az emberekből ne legyen áldozat, ne éljenek vissza az ő jó hiszeműségükkel és ne úgy jussanak el az Európai Unióba, hogy azt hiszik, hogy majd ők itt szociális védelemben is fognak részesülni, és rengeteg pénz hullik az ölükbe. Nos, tehát ezek a területek, amelyekre szerintem koncentrálnunk kell, és az Európai Bizottság részéről folyamatosan nyoman kell követni a vízumliberalizációs eljárásokat annak érdekében, hogy lehető legjobb eredményre jussunk vele. Aztán hogyha jól működnek, a minél határozottabban jól működnek a vízum liberalizációs programok, az nagyon jó lesz az EU számára, a származási országok számára, és különösen azoknak az embereknek, akik a keznek, ha nem élnek vissza a jó hiszeműségükkel. Köszönjük szépen. Argentini Tavares és Klász kollégák kapnak két percben szót. Argentini asszony lesz az első. Köszönöm szépen. Elnök asszony, ott a miniszter úr. A belga elnökség programjának szövegét megnéztem, ami a menekültügyel és a bevándorlással foglalkozik. És hát nyilván szeretnénk egy európai menekültügyi rendszert felállítani, hát kérdéses, hogy sikerül-e ennek a létrehozása. Az ön tervei decemberig Hát nem tudom, hogy jön majd a Dublinnal kapcsolatban egy módosító, egy új javaslat, hiszen ezt a parlament várja, és nem csak ez a parlament, hanem nagyon sokan mások is. Afgánok, Görögországba kerültek, oda küldték őket, hát ők is várják ezt a módosítást. Olvasok itt olyan kijelentéseket is az ön anyagában, amely harmadik országokkal való megállapodásokról szól, Líbiával például, aztán terveznek Líbiában ősszel egy Afrika-EU közötti csúcsot. Hát különös szájíze van ennek, azt kell mondanom, különös tekintettel a múlt heti eseményekre, amikor 400 eritreait akik Olaszországba kívántak elmenni, eljutni, a líbiaiak egyszerűen visszafordítottak. Ha tehát Európa bevándorlásról és menekültügyről beszél, akkor elsősorban az emberek védelmét kellene eh, megcéloznia, akik erre érdemesek. Jó bevándorlási politikát szeretnénk, hiszen tudjuk, hogy eh, előrekszik a társadalmunk, és szükségünk van a friss munkaerőre. Azt kell mondanom, hogy nagyon homályosnak tartom a szövegét, hiszen vannak célkitűzések, de nincsenek határidők Úgyhogy ha azt láttam volna, hogy 2010. december 31, igen, addig meg lesz a javaslatunk, akkor ezt jobban szerettem volna. Tavárás képviselő a következő, utána pedig Klász képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Koneli képviselőtársunk is fog a frakciómból felszólalni, úgyhogy én a visszatelepítésről szeretnék leginkább szólni. Ez az én témám itt a szakbizottságon belül a jelentéseimben ezzel szoktam foglalkozni. Azt kell mondanom, hogy a prioritások között a belga elnökség részéről nem találkoztam ezzel az ügyel. És szerettem volna erre felhívni a figyelmüket, mert régóta dolgozunk ezen, az elmúlt hónapokat erre szántuk, és úgy gondolom, hogy a parlament is fontosnak tartja ezt a területet. Májusban szavaztunk is egy ilyen témájú dokumentumról, 500-an is támogatták az elképzeléseinket. Nekem is vannak ötleteim, amely egy visszatelepítési egység felállítására vonatkozik, talán az EAS intézményi keretein belül, és aztán vannak olyan horizontális kérdések a delegált aktusok vonatkozásában, ahol a tanács talán nyitottnak mutatkozik a dialógusra, hiszen számos különböző dokumentumban felmerültek kérdések, amelyeket meg kellene oldani. Az Európai Unió talán nem tesz meg mindent, amit meg kellene. Évente 5000 embert telepítünk vissza, miközben globálisan 80 ezer a szám. Úgy gondolom, hogyha tőlünk tel, minden telhetőt megtennénk, akkor sokkal jobban és globálisan meg tudnánk oldani ezt a visszatelepítési problémát. Erre az ügyre szerettem volna felhívni a belga elnökség figyelmét. Köszönöm szépen, Klász képviselő. Köszönöm szépen. Mobiltelefonok zavarnak itt közben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát azt kell mondanom, hogy meglep, hogy azt hallom a belga soros elnökségtől, hogy az illegális bevándorlást kívánja visszaszorítani és felvenni vele a harcot. Hát azért meglepő ez, mert az elmúlt tíz évben a belgáknak az volt a politikája, hogy az illegális bevándorlást szinte támogatták, nem hogy felvették volna ellen a harcot. Jelenleg egy nagy kollektív kampány indult el az illegális bevándorlás ellen, azok ellen, akik illegálisan tartózkodnak az EU területén. 10-20 ezer ilyen ö, dosszié ö, van feldolgozás alatt, ami azt jelenti, hogy több tízezer illegális bevándorlót megjutalmaznak gyakorlatilag ö, tartózkodási engedéllyel. A tagállamoknak itt felelőssége van a Schengeni, or, Schengeni terület kapcsán, főleg a külső határok mentén, és ezért a kérdésem az, hogy milyen konkrét intézkedéseket kíván javasolni az illegális bevándorlás visszaszorítására, mert ha megnézem a belga helyzetet, hát itt egész más, mást látok. Ami pedig a legális bevándorlást illeti, hát itt arról beszél, hogy ez az egyik prioritás a programban, mert új hangsúlyt kíván helyezni a legális bevándorlásra, hiszen ez egy jó eszköz lehet az öregedő társadalomnak a kiegyensúlyozásához. Tehát egyfajta munka, ügyi bevándorlásra gondol, vagy demográfiai lagorientált bevándorlásra, tehát nem teljesen értem ezt. Hogyha én itt ön azt mondja, hogy a munkaerőpiac profitálni fog ettől, hát nem tudom, nem merül fel a veszélye annak, hogy vannak emberek, akik kiesnek ebből a rendszerből, hogy ez lesz a politika. Aztán ugye ha egyetlen ország fog az egész EU-ra vonatkozó munkavállalás engedélyt kiadni, akkor ezt hogy lehet megadni, hogyha lehet, hogy az adott országban nincs is hely a munkavállaló számára? Köszönöm. Talán egyszer Sargentin, először Sargentini asszonynak reagálnék. Köszönöm. Hiszen pont azt kéri, hogy a lehető leggyorsabban haladjunk a jogszabályalkotási tervezetekkel kapcsolatban, és tudván, hogy ő együtt fog működni velünk parlamenti képviselőként, nagyon örülök ennek. Nagyon világosan kimondtam, hogy mik a prioritásaink. Ez a négy szöveg, amit felsoroltam, ezekkel tudunk a legnagyobbat előre haladni a belga elnökség alatt. Ez tehát a minimum célunk a jogszabályalkotás területén az elnökség alatt. Tavares úrnak is szeretném megköszönni a kérdését, hiszen tudom, hogy a visszatelepítés jelentéstevő, és ezért nagyon érinti őt ez a téma. Erre vonatkozó szövegek vitája már lezajlott, és nagyon gyakran együttműködünk, különösen a visszatelepítés területén. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak is egy javaslata nem sokára elénk kerül majd ezzel a területtel kapcsolatban. Tudom, hogy a Belgiumban a visszatelepítés az egy különösen érdekes téma, és azt is tudom, hogy ez a téma különösen fontos, és nagyon közelről érinti a parlamentet. Ami Klász úr kérdését illeti, Belgium a Frontex egyik legaktívabb par- partnere, tehát az illegális bevándorlás elleni küzdelemben is fel, ö, vállaljuk a felelősségünket, és kivesszük ebből a részünket. Tudom azt, hogy demográfiai célból az, szempontból azonban nagy kihívások elé fog nézni Európa, különösen Belgium és ezért azért miatt a demográfiai változások miatt felelőtlen lenne, hogyha nem vennénk figyelembe ezeket a megoldási lehetőségeket Európa számára. Köszönöm. Lezárom a hozzászólói listát, és ha mindenki ugyanolyan um, fegyelmezett, mint korábban, akkor sikerülhet mindenkinek szót adni, és 11 óra előtt be tudjuk fejezni az ülést. Jakolino, Guillaume és Buzuté képviselők kapnak szót. Először Jakolino asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözölni szeretném az államtitkár urat, aki emlékeztet a felelősségre, bevándorlási áramlatok szabályozására a szolidaritás nagyon fontos ko- koncepció, és ez a Stockholmi dokumentumban is explicit módon kifejezésre jut. Mi azt szeretnénk, hogyha az európai intézmények tényleges tevékenységet fejtenének itt ki. Két rövid megjegyzésem van, rövid kérdésekkel. Először is nincs kétség afelől, hogy bizonyos irányelvek a szezonális munkásokra vonatkozó irányelv harmadik országokból, illetve a vállalaton belüli áthelyezésekre vonatkozó irányelv, ezek összefüggenek a munkapiaci igényekkel. Az európai lakosság folyamatosan öregszik, az európai polgárok, de mindez egy olyan cél, amely a fél éves soros elnökséga alatt eh, figyelmet kaphat. Sajnos eh, a mikrofon kiment egy másodpercre. Igen, mindez eh, hogyan valósítható meg a belga soros elnökség a szolidaritás elvét, hogyan tervezi megvalósítani. Minden szomszédos országnak a földközi tengeri térségben reagálni kell a bevándorlási áramokra vannak együttműködési megállapodások, de hol jön el az a pillanat, amikor ezek az együttműködési megállapodások, ezeket az Európai Unió is jól kezeli, nem csak Olaszország, a Ciprus érintettek ebben a problémában. Nem pusztán egy álomról van szó, hanem egy konkrét valóságról, amelyet el kell érnünk, hogyha nem akarunk olyan rendszert, amely külön együttműködési megállapodásokkal dolgozik, hanem egy átfogó együttműködési rendszerrel, amely egy európai együttműködési rendszer lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Rengeteg kérdés érkezett önhöz, tehát látszik, hogy mennyire érdeklődünk a témák iránt, de szeretnék mégis visszatérni egy nagyon pragmatikus kérdéssel a számomra legfontosabb kérdésre számos tagállam számára és az elnökség számára is nagyon fontos, hogy gyorsan haladjon ezek, ezen felsorolt szövegekkel kapcsolatban. De hogyha ilyen gyorsan elfogadjuk őket, akkor lefogadom, hogy nem ö, biztos, hogy a lehető legjobb ritmusban és legjobb irányba haladunk, ha túlságosan elsietjük. És így a menedékpolitikánk lehet, hogy nem megfelelően megalapozott szövegekre fog alapozódni, és ezért nem lesz eléggé kiegyensúlyozott. És végül a menedék bizonyos területeire fogunk csak összpontosítani, a, például a menedékkérőkre és az ő jogaikra. Az eljárásbeli irányelvvel kapcsolatban én jelentéstevő vagyok, és szerintem azt az a kockázat megvan, hogy ugyanazokat a hibákat el fogjuk követni még egyszer, mint az első verzióban. A realitás sokkal triviálisabb, mint azt gondoljuk. A tagállamok nagyon, legalábbis néhányuk nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy a, az ide vonatkozó pénzügyi és adminisztratív költségek ne növekedjenek. Az menetrenddel kapcsolatban, hiszen tudom, hogy a soros elnökség bizonyos szövegekkel kapcsolatban szeretné lezárni a munkát, de ahogy kollégáim is említették, már nagyon elsietett munkát vélünk felfedezni a bizottság részéről ezen horizontális kérdésekről, pedig nagyon fontosak ezek a kérdések, és ezért nem veszük figyelembe azt, hogy a különböző témák hasonló realitásra alapozódnak. A szokkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy a, a visszafogadási eljárásokra kéne összpontosítani, és azt hiszem, hogy itt most abba is hagynám. Köszönöm szépen. Buzsuté képviselő, köszönöm. Elnök asszony, miniszter úr. Én a Frontex anyagért felelek, és remélem, hogy sikerül az év végéig konklúziókat megfogalmazni. Meg szeretném kérdezni, hogy a tanácsom belül mi a helyzet a Frontex anyaggal kapcsolatban, illetve mi a helyzet azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy a Frontex saját tulajdonra tegyen szert. Szeretne ezt a tanács egy európai határ őrzővé tenni. Jakolino kollégám a szolidaritás ügyét már felvetette. A menedékjogi jogi csomag egy elven alapul, ez pedig a szolidaritás. Nem pusztán a menedékjogot kérőkkel való szolidaritásról van itt szó, hanem azokkal a tagországokkal is, amelyek aránytalanul nagy terheket kell, hogy vállaljanak a menedékjogot kérők nagy száma miatt. Államtitkár úr, erről a második aspektusról ön tulajdonképpen nem szólt semmit. Meg szeretném kér, eh, kérdezni önt arról, hogy a belga soros elnökségnek mik a tervei a szolidaritás tiszteletben tartásával kapcsolatban a tagországok felé, akik, mint említettem, aránytalan terheket kell, hogy vállaljanak. Köszönöm szépen, Simon. Oui, donc, peut-être pour... Jakolino és Buszutil úr a szolidaritás kérdését vetették fel. Úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan mechanizmus, amelyel a szolidaritás kérdését kell kezelnünk. Tudnunk kell, hogy amikor nagy nyomás nehezedik egy országra, akkor még azok a szolidaritási mechanizmusok, amelyeket beindíthatunk, amelyeket végrehajthatunk. Buszuti úr is nagyon jól tudja, hogy ott van például a Málta számára egy lehetőség, egy szolidaritási mechanizmus, amelyet már is lehet kezdeményezni. Tudjuk, hogy melyek azok a felelős országok, amelyek ilyenkor be kell kapcsolódjanak a munkába. Vannak európai alapok is, és a Frontex keretén belül is van támogatási mechanizmus, aztán olyan irodáink is vannak, amelyek táplálni, amelyek táplálhatják a szolidaritást ezen a területen a legjobb igazgatás érdekében is tudunk támogatást nyújtani. De visszatérve a szolidaritásra és a felelősségre, hiszen a kettő együtt jár. A lehető legjobb harmonizációra van szükség a menekült politikában, annak érdekében, hogy ezek a szolidaritási mechanizmusok jól működjenek, hiszen egy oldalról ezek léteznek, más oldalról viszont egy olyan területen kell őket és olyan módon alkalmazni, hogy egész Európában, Európa szerte kifejtsék a hatásukat. Ezek témákat egységes jövőképpel, egységes vízióban kell látnunk, tehát a felelősség és a szolidaritás együtt kell, hogy járjon. Természetesen vannak olyan országok, amelyekre sokkal nagyobb nyomás lehet nehezedik. Ezeket, ezt a nyomást elemeznünk kell annak érdekében, hogy a többi tagállam nagyobb szolidaritást tudjon mutatni de a minél tovább tudunk haladni a harmonizáció útján, a menekült politikában Európában, ez már sokkal nagyobb bizalmat fog építeni a különböző tagállamok között, és hogyha ugyanaz az elképzelésünk a, az menedékkérelemmel kapcsolatban, akkor sokkal nagyobb szolidaritást is tudunk mutatni egymás iránt. Nem egyszerű természetesen megtalálni a megfelelő egyensúlyt, a megfelelő keveréket a felelősség és a szolidaritás különböző mechanizmusai között. A frontex kapcsolatban remélem, és az imént mondtam is, hogy a lehető legnagyobb mértékben haladni kívánunk a saját eszközök, a saját erőforrások tekintetében, annak érdekében, hogy a Frontex hatékonyabb legyen. Tudom, hogy számot, szám, számíthatunk az önök, az Európai Parlament együttműködésére ezen a területen. Guillaume asszony kérdésére vonatkozóan, amikor azt mondja, hogy ez az első lépés, első fázis, amit most benyújtunk, aminek, amit szeretnénk befejezni, ez különösen a kötelességek kérdésére vonatkozik, illetve ott van, példa, ott van a hosszú távú tartózkodás, vagy a megfelelési irányelv, de ezek nem feltétlenül olyan, cik, olyan um, szövegek, amelyeket így csak önmagukban elkülönülve kell vizsgálni. Az a legfontosabb, hogy a legjobb egy, ö, um, ki, egyensúlyt elérjük, az eurodák, a megfelelés irányelv, a Dublini rendeletben megfogalmazott um, felelősségek, illetve a hosszú távú tartózkodás területei között. Tehát nagyon fontos, hogy ezen különböző a, a bevándorlási politika különböző elemei közötti linkek, kapcsolatok erősek legyenek, és mindig szem előtt kell tartanunk azt is, hogy közben, miközben ezzel a négy területtel foglalkozunk, előre kell lépnünk, a menedéki eljárások és a befogadás feltételeire vonatkozó irányelvek területén és bár ezeket a területeket nem fogjuk tudni lezárni. De a lehető legpozitívabban konkretizálnunk kell azt, hogy milyen célokat akarunk 2012-ig elérni, és ott van a nagy veszélye annak, hogyha ezt az első kört nem zárjuk le, akkor nem érjük el a céljainkat 2012-ig. Jakolino kollégának már mondtam, hogy ez az a három szöveg, amely számunkra prioritást élvez, és a bevándorlási politika tekintetében pedig az idén munkások és a vállalaton belüli áthelyezések a legfontosabbak számukra. Köszönöm szépen, az utolsó öt hozzászóló egy kérdéskörben kap lehetőséget, figyelem az órát. Jimenez, Mrs. Keller, Mrs. Ernst and Mrs. Fayon. Mrs. Angelini, you have the floor. Angelini képviselő, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani az államtitkár úrnak. Ön megerősítette azt, hogy a belga soros elnökség jelentős munkát tervez végezni a tagországok kompetenciáinak szétosztásában, illetve a kötelezettségek jobb megosztását a visszatelepítésben. Ha ez valóban így van, akkor mi ennek nagyon örülünk. Kézzel fogható jeleit várjuk ennek a politikai akaratnak. Köszönetet szeretnék mondani a kíséret nélküli eh, kiskorúakkal kapcsolatos megjegyzéseért. Ön elmondta azt, hogy ez prioritása a soros elnökségnek. Végezetül pedig egy kérdést szeretnék feltenni. Beszéltünk az irányelv tervezetről az emberkereskedelemre vonatkozóan, és itt megemlítettük annak a jelentőségét, hogy a nem visszautasítás kell, hogy érvényesüljön az emberkereskedelem áldozatai esetében, tartózkodási engedélyt kell biztosítani azok számára, akik áldozatul estek az emberkereskedelemnek. Na, ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok az ön részletesebb véleményére. Buenos días, quería darle las gracias al secretario. Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani a miniszter úrnak, hogy itt van, rendelkezésünkre áll egy ilyen nagyon fontos témában, mint amit ma tárgyalunk. A kollégákhoz hasonlóan én is egy olyan országból származom, Andalúziából, Spanyolországon belül, ahol szinte napi szinten konfrontálódunk az illegális bevándorlással, szenvedünk ettől. Granadában többek között problémáink voltak az illegális bevándorlókkal, ahol áldozatul is estek kisgyermekek is ezeknek a hosszas folyamatoknak. Nyilván a szolidaritásunkról számot adhatunk itt szóban, de nincsenek meg a megfelelő információk az érintett országokban, és mindannyian tudjuk, hogy mely országokról van szó. Látjuk ezeket a tragédiákat, amelyeknek ki vannak téve az érintett országok, és ezért szükségszerűnek látom, hogy az belga elnökség, és ez egy kérés is a részemről, tegyen meg mindent azért, hogy az európai országok szolidaritása tényé váljon, tehát minden szükséges intézkedést foganatosítsanak. Annak érdekében, hogy a déli országok nem maradjanak egyedül ezzel a problémával, hogy neki kelljen fölvenniük a menekülteket. Nagyon sok pici falu létezik a déli régiókban, akiket egyszerűen túlterhelünk az ilyen feladatokkal nem képesek ezekkel megbírkózni. De általánosan fogékonyá kell tenni a közvéleményt erre a problémára, és mindent meg kellene tenni a soros elnökségnek ennek érdekében, hogy ez így legyen. Keller asszony, köszönöm. Hát nem vagyok teljesen biztos afelől, hogy nagyon sok mindenre választ kapunk. Nagyon érdekes kérdéseket hallottunk egyéb iránt, de megpróbálok nagyon-nagyon konkrétan kérdezni, és remélem, hogy ugyanilyen konkrét választ is fogok kapni. No, a frontex kapcsolatban szeretném tudni, hogy a belga elnökség szándékában áll-e egyfajta öm, vizsgálat a tekintetben, hogy a Frontex esetleg az emberi jogokat nem minden esetben tartja be, amennyiben nem így van, akkor kérdezném, hogy miért és aztán az is érdekelne Buszutil úrra reflektálra, hogy a belga elnökségnek mi az elképzelése, hogy a Frontex merre mozduljon el, mi, hogy fog kinézni majd öt év múlva, vagy akár fél év múlva a Frontex, és hogy kívánja biztosítani, hogy a menekült ügy biztosításra kerüljön a védelem mellett. A közös menekültügyi rendszerrel kapcsolatban úgy értettem, hogy volt egyfajta ellenállás, egy ilyen irányba való ellenállás felé, Németország részéről többek között. A kérdésem az, hogy milyen stratégiával próbálnak ellene hatni ennek. Mik a stratégiák tehát, hogy közelebb kerüljön a közös menekültügyi eljárás felé. És aztán a legális bevándorlással kapcsolatos, amilyen konkrét stratégiái vannak a belga elnökségnek, és Görögország vonatkozásában tudjuk, hogy nincs még megfelelő menekültügyi rendszer, milyen gyógymódot ö, próbál nyújtani erre a belga soros elnökség. Hú, hát ez nagyon-nagyon sűrű volt, két percben, ennyi konkrét kérdés. Ernst asszony. Köszönöm szépen a szót. Úgy gondolom, hogy a menekültügyi jog, a menedék jog harmonizálása nagyon fontos. Itt hallottuk éppen a Németország részéről vannak aggodalmak, fenntartások. Kérdésem az, hogy e tekintetben a belga elnökségnek milyen szándékai vannak, hogy ezeket az aggályokat visszaszorítsák. A kérdésem a programjában megfogalmazásra került, hogy magas szintű védelemben kell részesíteni az érintetteket a menekültügy terén, amikor menedékjogért folyamadnak, de azok számára, akik valóban rászorulnak erre, kire gondolnak e kapcsán? Kiket értünk ez alatt? Na, ki, le, ki kell terjeszteni ezt a kört? Milyen elképzelései vannak ez irányban? Második dolog, ugye hatékony visszafogadási politikáról szól, és új megállapodásokat kívánnak megkötni. A kérdésem az, hogy melyek irányt kívánnak elmozdulni, melyek eh, érdekében folytatnak, kezdenek tárgyalásokat, és kikre kellene odafigyelni, milyen konkrét intézkedéseket tart fontosnak, an tekintetben, hogy a kíséret nélküli kiskorúakat eh, külön védelem alá helyezzük vagy meglegyen akár az a döntés, hogy lehetőség szerint esélyt kapjanak megmaradni bizonyos feltételek mellett a származási országokban. A frontex kapcsolatban hallottunk kérdéseket, én is érdeklődéssel várom, hogy milyen elképzelései vannak e tekintetben a jövőre nézve. Köszönöm. Fájon képviselő az utolsó. Köszönöm. Köszönjük szépen az eddigi tájékoztatást is. A parlamentben én felelek a vízam liberalizációért Albániában és Bosznia-Hercegovinában, és ma délután is lesz még erről szó. Szerettem volna kérni arra, hogy egy kicsit konkrétabban fogalmazzon, mert az expozéjában beszélt arról, hogy ez az egyik prioritása a belga elnökségnek. Azt kell mondanom, hogy csalódott vagyok a belga elnökség viselkedésével. A belgák rengeteg erőfeszítést tesznek mindkét ország vonatkozásában, hogy lezárják ezt a folyamatot a vízum liberalizációval kapcsolatban. Szeptember elején itt a parlamentben lesz egy szóbeli beszámoló arról, hogy technikailag hogyan készültek fel, mennyire felkészültek az országok. Azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag felkészült a két ország, de a belga prezid elnökség legfrissebb verziójában azt látjuk, hogy majd csak novemberben kerül a minisztereknek a napirendjére, nem pedig szeptemberben ez a kérdés, és ez késlekedést jelent. Nem tudom, hogy itt politikai akarat hiányzik-e, vagy a technikai jellegű akadályok késleltetik ezt a folyamatot, úgyhogy szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy tavaly novemberben a tanácssal közösen megállapodtunk arról, hogy lesz egy közös nyilatkozat, mert sürgősségi eljárásban szerettük volna a két országot felkarolni. Nem látom igazából ezt az eltökéltséget a belga soros elnökség részéről. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor befejezték a felszólalók, úgyhogy Vatele miniszter úrnak megadom a szót a válaszra. Oui, Először az a kérdés, ami az emberkereskedelemre vonatkozik, és ketten is felvetették a konf- októberi konferenciát. Éppen ezért szerveztük meg, hogy a stokholmi programmal foglalkozunk, és arra, hogy az emberkereskedelem tekintetében hogy tudunk fellépni ez ellen, a probléma ellen. Aztán a kísérőnél ki szereplő kiskorúak. A jó gyakorlatok a különböző tagállamok között meg kell, hogy legyenek osztva. A védelmi prohani, mechanizmusok, hogyan tudunk ennek a különösen sérülékeny csoportnak védelmet biztosítani. Ezek lesznek a prioritásaink. Aztán Jiménez képviselő, igen, vannak nehézségek azon országok természetesen sok nehézséggel néznek szembe, ahova rengeteg menekült kérő érkezik, óriási az őrájuk nehezedő nyomás, de a szolidaritási politikát el akarjuk velük szemben mélyíteni. A frontex kapcsolatban Buszutil úrnak is mondtam, hogy az a tő, jobb a koordináció, jobb együttműködés és több saját ö, eszköz, ezek azok a területek, ahol szeretnénk tovább lépni. Aztán meg akarjuk erősíteni a harmonizált menekült politika, menekült rendszer fontosságát. Erre akarunk építeni. Az összes intézménynek, köztük a parlamentnek is a szerepét be kell tölteni ebben a munkában, annak érdekében, hogy a nagyobb harmonizáció megvalósulhasson 2012-ig. És nagyon örülök, hogy a parlament ilyen lelkes. És éppen ilyen munkára van szükség, hogy a harmonizáció elmélyülhessen. Ernst asszony, a magas védelmi szint. Igen, mindannyian tisztában vagyunk ennek a fontosságával, mindannyian aláírtuk a Genfi Egyezményt, és éppen ezért mindannyiunknak el kell ismertetnünk, el kell ismernünk a menekült státuszt, és el kell várnunk a harmadik felektől is, hogy a Genfi egyezményt tiszteletben tartsák, sőt aláírják, hogyha még nem írták alá. A visszafogadással kapcsolatban ismét hangsúlyoznám, hogy természetesen folytatni fogjuk a megkötött szerződések végrehajtásának nyomon követését, a Marokkóval és Törökországgal folytatott tárgyalások folytatódni fognak, megpróbálunk a lehető legnagyobb haladást elérni. Elegetetetlen része ez a menekült politikának nem a legkönnyebb és nem a legegyértelműbb területe, de az, hogy ha nincs visszafogadási szerződés és úgy küldünk haza valamit, az még, valakit, az még nehezebb helyzet elé állít minket és az illető szemét is, mint hogyha lenne ilyen egyezmény tudom, hogy ma fognak például a visszafogadás, a pakisztáni visszafogadásról szavazni. Ennek nagyon örülök, hiszen ez elősegíti a munkákat, és a vízumliberalizációval kapcsolatban nagyon nehezen tudok konkrétumokat mondani, mielőtt a kiküldött szakértőink hazaérkeznének, és a, megkapnám az ő jelentésüket. Először meg kell kapnom ezeket a jelentéseket arról, hogy az illető országok hogyan teljesítik a feltételeket, és ekkor tudok majd elemzések alapján, objektív elemzések alapján az ő kötelezettségvállalásukról és annak a teljesítéséről konkrétumokat mondani. De azt hiszem, hogy itt a bizottság szakértőinek a hazatérése előtt nem tudok többet mondani. Uh, say, well, we have, uh, Köszönjük szépen, Matele miniszter úr. Hát elfogyott az időnk, de maradt egy-két nyitott kérdésünk, úgyhogy javasolnám, hogy ezeket szedjük össze, elküldjük önnek írásban, és akkor elegendő idő áll rendelkezésre, hogy megválaszolja őket. Úgyhogy kérem a kollégákat, hogy a titkárság felé jutassák el ezeket a kérdéseket, de valóban azokat a kérdéseket, amelyekre nem kaptak a mai vita keretében választ. Köszönjük szépen, hogy itt volt, köszönjük a tájékoztatást is, hogy válaszolt a kérdésekre, és bízunk a jó együttműködésben a következő hat hónapban. colleagues. Next point on the agenda. Következő napirendi pontunk szerint az Európai Közösségek és Pakisztán közötti visszafogadásról szóló megállapodásról szavazunk. Sógor úr a téma előadója. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy szükség lesz a szavazókártyájukra készítsék elő, ha még nem tették volna, Griszbek asszony szerette volna megragadni a szót a szavazást megelőzően. Köszönöm, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Rövid szavazat magyarázattal szeretnék kérni a frakcióm nevében. Nagyon sok vitát, tárgyalást folytattunk, rengeteg kérdést tettünk fel kollégáink egymás között, és nagyon az Európai bizottságról is nagyon határozott vitát folytatunk, illetve Malmström asszony, és globálisan mellette fogunk szavazni, mert megkaptuk a garanciákat és a kötelezettségvállalásokat, amelyeket kértünk, mégpedig írásban. Remélhetőleg önök előtt is ott van ez a lap. Ugyanakkor emlékeztetnék arra, hogy a harmadik országbeliek nemzetközi védelméről, illetve a visszaküldés tilalmával kapcsolatban megkaptuk a garanciákat a bizottságtól, megkaptuk a garanciákat, hogy nem fogják visszaküldeni az embereket akkor, hogyha származási országukban vagy a tranzitországban bántalmazás lehetőségének vannak kitéve ez evidens, hogy mindannyiunk nagyon ragaszkodott ehhez a ponthoz, ahhoz is, hogy ezek ne csak szavak maradjanak, hanem tiszteletben tartsuk majd ezt az elvet. Számos vita után határozott kötelezettségeket vállalt az Európai Bizottság, és vállalta azt a Pakisztánnal kapcsolatban, hogy megpróbál nyomást gyakorolni az országra, hogy a, a Genfi egyezményt ratifikálja a kollégák bizonyára mindannyian tudják, hogy hat hónaponként jelentést fog tenni a visszafogadási egyezmény eredményéről, ennek a hatékonyságáról, illetve arról, hogy hogyan tudjuk nyomon követni a vegyes bizottság munkáját, amelyel nagyon fontos kapcsolatot tudunk kiépíteni az illető harmadik országban lévő civil szervezetek Az Európai Bizottság és Parlament, különösen az Állampolgári Jogi Szakbizottság politikai, nagyon komoly politikai felelősséggel viseltetik, hogy a bizottság, a vegyes bizottság komolyan végezze a munkáját, hogy tiszteletben tartsák az ő szerepüket, és ez a kötelezettségvállalás nem csak a harmadik ország, hanem a parlamentünk, a Libe szakbizottság és az Európai Bizottság felé is érvényes. Ezek azok a kötelezettségvállalásokat, amelyek, amelyeket kértünk a bizottságtól, amelyeket ők vállaltak, és amelyeket nyomon akarunk követni. Hárman kértek még szót. nem vita van, de akik szeretnének a szavazással kapcsolatban hozzászólni, Flótra asszony szeretne szólni a szavazás előtt? Oui, c'est vrai, effectivement. Igen, igen. Én is val, persze lehet szavazatot magyarázni a szavazás után, de hát most már úgy látszik, hogy a liberálisok megkezdték a szavazás előtt a szavazat magyarázatot. Hát mindegy. Akkor Intváld asszony, ha megengedi, akkor én inkább a szavazás után magyarázkodnék, de hát mindegy. Akkor én is megerősíteném azt, hogy nagyon komoly gondolkodás nyomán nem tudtunk százszerzalékig egyetérteni ezzel a visszafogadási egyezménye mi zöldek. Rengeteg menekült van ebben az országban, ez a legnagyobb menekülteket befogadó ország és ezért konkrét elemekre van szükség ahhoz, hogy a visszafogadási egyezmény megvalósuljon, és azok a kötelezettségvállalások, amelyeket megfogalmazott a bizottság és a biztos asszony is, tényleg megvalósuljanak. Gondolok itt a a bizonyítás terhére, a határidőkre, az úti okmányokra, stb. Még akkor is, hogyha a pakisztáni nagykövet nem tud válaszolni tehát, hogy sajnos ő nem tudott válaszolni kielégítően a kérdéseinkre, ezért nagyon sajnálom, de az Európai Parlamentben itt most nem tudjuk a jóváhagyásunkat, a beleegyezésünket adni ehhez az egyezményhez, hiszen úgy gondoljuk, hogy a felelősségünk az, hogy tehát fe, fele, komoly felelősségünk van ezek az emberek szemben, és ezek nem látom biztosítottnak, hogy megvalósul minden. Kérem, Buzotil úr, ön is legyen nagyon rövid, egy percben, utána is szólhatnak, ügyrendi pontról van szó, szóval jó, akkor parancsoljon. Elnök asszony, ez az eljárás teljes mértékben szabálytalan. Nincsen idő most a vitára, a szavazásra van idő. Ezt a napirend egyértelműen jelzi, és nincs lehetőség arra, hogy szavazatot magyarázzon bár, bárki is. Én azt javaslom, hogy kezdjük el a szavazást, hiszen nagyon sok képviselő a szavazás miatt jött. Elnök, hogyha az emberek szót kérnek, akkor én nem tudhatom előre, hogy mit fognak mondani. Körkopúr, én láttam a kérését, Körkopúr kap szót, ügyrendi kérdést, tehet fel, utána szavazunk, és utána lehet szavazatmagyarázat. Kirkop úr, parancsoljon, elnökasszony, én ezt javaslom, ezt támogatom. A szavazatmagyarázatokra a szabályzat értelmében a szavazás után kell lehetőséget adni. És ami engem illet, Először szavazni kell, és elnökasszonyon teljes mértékben támogatom. Igenis, először szavazzunk, és utána legyen szavazat, magyarázat rendben, akkor most szavazunk, és utána rövid szavazat, magyarázatokra kerül sor. Elkezdjük a szavazást, hogyha meg akarják erősíteni, akkor mellette szavaznak, hanem ellene elektronikus szavazás van. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem, úgy tűnik, hogy még nem. Does it, no, it doesn't, it doesn't work. Mrs. Jaroka, can you change seats? It works? Cseréljenek helyet akkor. Mindenki itt van? Mindenki megvan? Egy ember nem szavazott. Lezárom a szavazást. Okay, so that is adopted with 13 favor, 52 52-ből 30-en mellette, 22-en ellene, senki nem tartózkodott, köszönöm szépen. A jelentéstevő is szót kért, először a jelentéstevőnek röviden adom meg a szót, és utána pedig szavazatmagyarázat Sógor képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, én csak meg szeretném köszönni a kollégák bölcsességét, akik megszavazták ezt a jelentést. Köszönöm. Oh, sorry, there was no translation. I just would like to thanks for those who voted for. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a jelentés mellett szavaztak. Akik eh, a teremből éppen távoznak, ezt tegyék meg lassan, illetve távozzanak. Ja, vielen Dank. Äh, ich möchte mein Abstimmungsverhalten noch erklären. Ernst asszony, köszönöm szépen. Szeretnék közleményt eh, tenni. A GUE természetesen eh, a megállapodás ellen szavazott, azért, mert kulcsfontosságú ügyről van szó más szerződések szempontjából, és úgy tűnik, hogy az emberi jogok és a polgári jogok nem kaptak megfelelő szerepet. A bizottság javaslatával nem vagyunk elégedettek, ez kozmetikázás, kozmetikai jellegű megfogalmazások, és nagyon aggaszt bennünket a menedékjogot kérők, menekültek ügye akik eh, nem részesülnek védelemben. Tudjuk, hogy Pakisztán nem tartakozott a Genfi konvencióhoz, és nem várható az, hogy ők megfelelő védelemben biztosítják a menekülteket. Ezt szeretném hozzáfűzni, és azt is el szeretném mondani, hogy kollégákkal együtt és Ellen Flótre eh, asszonyjal együtt kisebbségi nyilatkozatot fogalmaztunk meg, és ezt minden kollégának eljuttatjuk, akiknek lehetőségük lesz arra, hogy ezt aláírják. Az utolsó felszólaló Guillaume asszony. Nagyon gyorsan hiszen éppen elég gyakran volt lehetőségünk felszólalni és hangsúlyozni, hogy miért ellenezzük ezt a szöveget. Nagyon sok kérdést tettek fel, tettem fel, és nagyon kevés pontos választ kaptam. És Grisbeck asszonyal ellentétben úgy gondolom, hogy az idézőjelben vállalt felelősség, ez egy alap a bizottság részéről, nem pedig előrelépés, és egyáltalán nem ugyanazt a következtetést vonnom le ezekből az idézőjelben vett kötelezettségvállalásokból, mint ő nem tetszik nekem az, hogy a visszafogadási egyezményeket hogyan kezelték, a meglévő visszafogadási egyezményekről semmi információnk nincs, pedig hat hónaponként beszámolóra lenne szükségünk ezekről. És azt is elmondanám, hogy egy kisebbségi állásfoglalás tervezetet fogunk benyújtani. Köszönjük szépen, ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és áttérjük a következőre, amely a 11-es számú a szabadságon, a biztonságon és a jogi érvényesülésén alapuló térség területével foglalkozó európai ügynöksége. Két kérdésről lesz szó. Egyrészt a Lisszaboni szerződés jelenlegi helyzetének, az ismertetése az ügynökségekre kifejtett hatása vonatkozásában, és a belső biztonsági állandó bizottság egy képviselője fog tájékoztatót tartani. Tudjuk, hogy számos európai ügynökségnél, amelyek a szabadság és a biztonsági jogérvényesen területén dolgoznak, várják egyfajta keretnek a kidolgozását, amelynek a kontextusán belül dolgozhatnának. Tulajdonképpen a kózi asztalát képzik ezek a kérdések, és itt a belső biztonság kérdését helyezzik leginkább ezek a munkatársak a homlokterükbe. Az Europol és a Eurojust szerepét is ki kell ebben a kontextusban emelnünk. A Lisszaboni szerződés életbelépésének az első éves évfordulója tulajdonképpen mindenféle előrelépés nélkül zajlott le. Elsőként meghallgatjuk az áttekintést, majd pedig Lambert képviselőt követően a Kózi elnökének Kökölberg úrnak fogom megadni a szót. Először azonban Jean Lambert kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hát nem úgy tekintem magamat, mint hogy lennék a LIBE eh, képviselője, mert van egy munkacsoport, az intézmény közi munkacsoport, gondolok, amely az európai ügynökségekkel foglalkozik, és a politikai csoportokat képviseli, viszont az is igaz, hogy én vagyok az egyetlen LIBE szakbizottsági tag, mert más eh, képviselőtársaim nyilván más szakbizottságok felé vannak elkötelezve, többek között a költségvetés ellenőrzésre, és hát ennek kiemelt szerep jut. Mi történik gyakorlatilag a Lisszaboni agenda kontextusában? A bizottság javaslata egyértelmű, a Papasztámkosz jelentés 2008-ból, és mindenki számára ismert, ezeket támogatták a képviselők és a titkárság is ismeri ezt, és a Libes szakbizottság is nyilván úgy gondolja, hogy fel kell karolni az e, ügynökségeknek a munkáját. Nagyon fontos lenne itt a közös vonásoknak a megállapítása, értékelni a munkájukat, hogyan lehet a közös elveket, a struktúrájuk vonatkozásában felállítani, a működésük tekintetében és az ellenőrzés tekintetében is. Úgy gondolom, hogy eléggé különbözőek ezek az e, e, ügynökségek, ezért az is felmerült, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerepe jut majd ebben a történetben. Fontos lenne majd valamikor arra is koncentrálni, egy olyan kérdés, amit a parlament is felvedett, hogy a konzultációs dialógus az ügynökségek és az érintettek között az milyen struktúrában valósuljon meg. Azok, akiket valóban érdekel a téma, egy négy részre rugó értékelést elolvashatnak, elmélyedhetnek benne. Témájuk az európai ügynökségek, úgyhogy akiknek esetleg nincsen nyári olvasmányuk, azoknak tudom ajánlani ezt a négy kötetet. A LIBE szakbizottság vonatkozásában van egy háttéranyag, amit a titkárság állított össze, ez nagyon jónak mondható, és ezt majd körbeküldjük. Néhány területre a stokholmi program vonatkozásában már szóltunk, de erre úgyis visszatérünk. 2009. novemberében indult el a program. A Eurojust és az Europol vonatkozásában van egy szerződéses státuszuk a 88-as és a 85-ös cikk értelmében. A nemzeti parlamenteknek is megfelelő szerep jut, különös tekintettel a, a különböző ügynökségeknek végrehajtott munka értékelése vonatkozásában, és a szakbizottságunkat több más szakbizottság mellett is érintik az egyes harmadik országokkal való együttműködési megállapodások ezzel már foglalkoztunk itt a szakbizottságon belül, tehát ami az irányítást és a parlament szerepét illeti, majd erre még az általánosságokon túl is kitekintünk. Van egy monitoring központ, a kábítószer és a kábítószer függésre felállítva, aztán vannak kutatással foglalkozó ügynökségek, akik felmérik, hogy hogyan is működik a munka az egyes tagállamokban, és operatív ügynökségek is vannak. Reggel már beszéltünk ezekről a Frontex kapcsán, Buzutil úr készítette a jelentést ezzel kapcsolatban. Ezt is újra kell majd értékelni, ott van az Europol, amelyet most már sokkal inkább bevontak a terrorizmus elleni, a szervezetbűnözés és a drogok kezelésének ügyébe stratégiai megállapodások is hozzátartoznak harmadik országokkal, és egy 2009-es tanácsi dokumentum értékelésébe a parlament is bevonásra kerül. A Eurojust ugye az igazságszolgáltatási hatóságok közötti együttműködést irányozza elő, a SEPOL, a, a Nemzeti rendőri együttműködést, irányozta elő a képzés, határokon átnyúló együttműködésre nézvést, aztán van egy kutatást és a tudomány támogató kezdeményezés, és a meglévő megállapodások keretén belül, ahol a parlamentnek agályai voltak, a, parlam- a parlamentnek, a tanácsal és a bizottságnak még meg kell állapodni az administratív hatóság vonatkozásában az IT, tehát az információs technológiai lehetséges ügynökséggel kapcsolatban. Itt is lesz majd jelentés. Aztán a koordinációs testület, erről is szóltunk ma már. Hát a kózi tekintetében, amely a Belső Biztonsági Állandó Bizottság, hát itt van a képviselő, úgyhogy biztosan el fogja mondani, hogy hogyan lehet az Europol, a Frontex, a Eurojust, a CEPOL között majd az együttműködést javítani, és itt Icen között. Nagyon sok tehát a résztvevő, nagyon sok a szereplő, kicsit más struktúrával, más feladattal, megbízással dolgoznak, és hát ezért nem egyszerű a helyzet. Az intézmény közi munkacsoport megnézte, hogy a parlamentnek milyen szerepkör jut. Ebben a kontextusban szerveztünk egy meghallgatást az igazgatók, a vezetők részére. Vannak olyan kérdések, amelyek bizonyos ügynökségek kapcsán felmerültek, például a kinevezések ügyében de hát, mint ahogy mondtam, az egyes szakbizottságok más-más ügynökségekért felelnek, úgymond, és fontos lenne ezekvel ezekkel a szakbizottságokkal felvenni a kapcsolatot, hogy az értékelés megfelelően haladhasson. Erről tulajdonképpen a tavaly novemberi Sokolmi programra vonatkozó állásfoglalásunkban már javaslatot tettünk. Aztán kértünk a bizottságtól 2010-re egy javaslatot, hát nem tudom, hogy ez majd megszületik-e, hogy tekintse át az Európol és a Eurojust vonatkozásában a jogi keretet, legyen egy új jogi keret, az alapjogi ügynökség vonatkozásában is egy felülvizsgált mandátumot kértünk, itt a kiterjesztésre gondoltunk, a mandátum kiterjesztésére bűnügyek vonatkozásában, és aztán a parlament, az európai és a nemzeti parlamenteknek a bevonása az értékelésbe, amikor is a biztonság és az igazságügyi politikát közelítjük meg. Az információhoz való hozzáférés a különböző ügynökségen belül, illetve az ügynökségek munkájára vonatkozó dokumentációhoz való hozzáférés is fontos lenne, és a megfelelő eredményeknek a közzététele és az azokhoz való hozzáférés is nagyon lényeges lenne bizonyos időszakokban. Az, hogy ma napügyelmünkre tűztük ezt a kérdést, nem igazán azzal függ össze, hogy konkrét javaslatokat tervezzünk, hanem inkább arról van itt szó, hogy a következő eszmecserénknél jövőbeni potenciális ügynökségek kapcsán lássuk, hogy most milyen kérdések vannak a köztudatban. Hiszen persze jó lenne a kormányok közötti együttműködés, azért itt európai ügynökségekről van szó, tehát olyan kérdésekről, mint többek között a parlamentnek a bevonása abba a szerepedbe, hogy, a szerepbe, hogy a Lisszaboni szerződés érdekében az Európai Unió mint olyan, hogy válhat itt szereplővé. Nem akarok most itt hosszú távú következéseket levonni, de talán ezekkel a gondolatokkal az intézmény közé munkacsoport is tovább léphetne, akár a titkárságon keresztül, hiszen a további eszmecserék során a ügynökségekről is fontosak lehetnek ezek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kukubert urat kérem arra, aki a Kózi elnöke, hogy ragadja meg a szót, utána az Európai Bizottságnak, és Jakulino kollégát is megkérem majd arra, hogy néhány percre vegye át az elnökre. Tehát Kukelberg úr parancsoljon, őné a szót. Köszönöm szépen. Röviden szeretnék a Belső Biztonsági Állandó Bizottságról, illetve az európai, ebben résztvevő európai ügynökségek együttműködéséről beszámolni. Mit is csinálnak ezek az európai ügynökségek, különösen az Európol, az Eurojust, a CEPOL és a Frontex? Ez a munka természetesen mind a kozi érdeklődési körébe tartozik. üléseinkre szeretnénk meghívni ezeket az ügynökségeket és más szerveket is. A 2010. február 25-i határozat 5. pontja alapján ezen szervezetek harmonikus munkáját kell, hogy elősegítse a kozi. Először márciusban ültünk össze, azóta a spanyol elnökség alatt háromszor. A négy ügynökség, amelyeket felsoroltam, mind meghívást kapott megfigyelőként és egyre aktívabban vesznek részt a munkákban, a vitákban, a kozin belül. Az ügynökségek közötti együttműködés nagyon fontos, hiszen, ahogy az előbb is mondtam, ez megerősíti a kozi fontosságát az ügynökségek számára. Az áprilisi, 2010 áprilisi ülés óta az ügynökségek benyújtottak egy dokumentumot, meglehetősen vaskos dokumentumot, amely összefoglalja azt, hogy milyen konvergenciapontok vannak közöttük, és amelyet meg lehetne két oldalúan vizsgálni, tehát két ügynökség között, vagy pedig multilaterális módon a négy ügynökség között. Ezen dokumentumok alapján ajánlásokat fogunk megfogalmazni, hiszen van olyan, hogy kiegészítő kompetenciákkal rendelkeznek az ügynökségek, és ennek alapján javaslatokat lehet megfogalmazni, hogy tisztázzuk a kompetenciákat, hogy jobban kiegyensúlyozzuk, illetve biztosítsuk a jobb együttműködést. Ezeket a dokumentumokat június 25-én legutolsó ülésünkön megvitattuk, és a belga soros elnökség azt javasolta, hogy az ügynökségek igazgatói találkozzanak rendszeresen. Legalább évente egyszer, ami szerintem azért elég kevés. Az első ilyen ülésre 2010 második felében fog sor kerülni, az egyik ügynökség szervezi majd ezt meg, valószínűleg az Europol. A négy igazgató találkozója a kozi elnöksége jelenlétében fog lezajlani. Ennek az ülésnek az a célja, hogy garantálja, hogy a kozi hatékonyan nyomon tudja követni a konvergencia irányába folytatott munkát, illetve az együttműködést az ügynökségek között. Ezért azt kértük tőlük, hogy az összes javaslat, amit az áprilisi dokumentumban lefektettek, egy munkaprogramban fejeződjön majd ki. Kronológiai szempontból elmondanám, hogy ezeket a javaslatokat majd be fogják nyújtani a kozinak, és a kozi természetesen aktívan végig fogja követni a munkaprogram megvalósítását. Szeptembertől havi egy ülést fogunk majd tartani a kozin belül. Az el, ügy, ügynökségek közötti együttműködés rendszeresen a témáink közé fog tartozni. Az Europol keretein belül, ahogy említettem, szintén lesz a négy ügynökség igazgatója között egy találkozó a második fél évben. Nagyon fontos, hogy ezek a találkozók stimulálják az együttműködést az ügynökségek között, és a, előre vigyék a koheren, a, az együttműködést. 2010. február 25-i ülésünkön határoztuk meg ezt a célt. Ugyanakkor a COZI nem fog hezitálni, hanem emlékeztetni fogja az ügynökségeket feladataikra akkor, amikor úgy látjuk, hogy az ő hozzájárulásukra szükségünk van. Annak érdekében, hogy egy belső biztonsági stratégiát tudjunk létrehozni az Európai Unió számára. Magától értetődik, hogy ez a négy ügynökség megkerülhetetlen partner ezen a területen. Most a bizottságnak adom meg a szót. Almeida asszony, parancsoljon. Almeida úr, javítja magát az elnök. Jó napot kívánok! A bizottság fontosnak tartja azt, hogy a parlamenti kompetenciák érvényesüljenek az Európol és az Eurojust munkájának értékelésében, és a szerződésben adódóan a közeljövőben, és elkezdte a megfelelő lépéseket előkészíteni, amely a jogalap módosítását eredményezheti a két ügynökség esetében. Az én főigazgatóm ennek a szakbizottságnak a tagjait várja holnap, az Európol Management Boardjának eh, néhány tagjával együtt, hogy közösen előkészítsék az értékeléshez szükséges lépéseket az Európol esetében, amely jogalkotási változást eh, eredményez majd, amint azt az akcióterben eh, indikáltuk, az Európai Bizottság egy kommunikét tervez elfogadni 2011-ben azért, hogy a nemzeti parlamenteket és az Európai Parlamentet bevonja az Eurojust tevékenységébe, és az Európol számára ezt a kommunikét az év végén fogjuk bemutatni. Ami az Eurójusztot illeti, a kommunikét egy új szabályozási tervezet kell, hogy kövesse 2012-2013 között, Részletes elgondolkodásra van szükség, illetve számos érintett van ebben a folyamatban. Az Eurojustot nagyon fontos arra az a kompetenciával, hogy közvetlenül kezdeményezhessen büntető eljárást olyanok esetében, akik az Európai Unió gazdasági érdekei ellen tevékenykednek és az Európai Parlament és a nemzeti parlamenteket is beszeretné vonni az Eurojust tevékenységeinek értékelésébe. Az Európol esetében egy kommunikét fogunk bemutatni a demokratikus legitimitásról ebben az évben, és elkezdjük az értékelési folyamatot is ebben az évben, amely egy új szabályozást eredményez 2013-ban Kókelberg úr előadás után el szeretném mondani azt, hogy üdvözöljük az ügynökségek munkájának bemutatását. Azt gondolom, hogy ez a megfelelő lépés, és várjuk a további javaslatokat, az együttműködés a Frontex, az Europol és az Eurojust között. És mint ahogy ezt az akciót tárviselő irányozta, szeretnénk egy javaslatot tenni az információ cseréről az Európol, az Eurojust és a Frontex között 2011 és 2012 között. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök, Almeida úr. Hatan kértek szót, először López kolléga. Köszönöm szépen! Köszönjük a Kózi képviselőjének előadását, illetve a bizottság képviselőjétől kapott információkat, és örülünk annak, hogy az Európol és az Eurojust egy új szakaszba érkeztek, illetve egy új szakasz veheti kezdetét számukra. Lehet, hogy ezzel a munka hatékonyabbá válhat, mint eddig. Szeretnék egy kérdést feltenni a Kózi képviselőjéhez. Az Európai Biztonsági Stratégia hogyan néz ki? Figyelembe vették-e itt azt is, hogy mennyire fontos ennek a témának a jelentősége? Meg szeretném kérdezni azt, hogy mennyire van lehetőség az információs szolgálatokat az Európai Unióban egységesíteni. Tudjuk azt, hogy mennyire nehéz a koordináció ezeknél az ügynökségeknél, hiszen nagyon fontos információkkal dolgoznak ezek az ügynökségek a megelőzést illetően, különösen a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, és tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon nehéz a koordináció az ilyen információknál. Meg szeretném kérdezni, hogy a belső biztonsági stratégia kaptán gondolkodtak-e ezen információk koordinálásáról, az ilyen információs szolgáltok koordinálásáról. Vannak olyan ügynökségek, amelyek nem koordinálják az információkat, és az Európai Unión belül nagyon fontos tovább lépni ebben a koordinálásban. Speciális mechanizmusokra van szükségünk. A szervezet bűnözés megelőzésében, és természetesen nagyon nehéz mindez, hogyha az információs szolgálatok nem működnek együtt. Három kérdésre van lehetőség a következő körben, és utána a panel tagjait kérem meg a válasz adásra. Van elég időnk, nem fogok senkit félbeszakítani, de mindenkit megkérek arra, hogy legyen rövid Keller képviselő. Egy vagyok a parlamentben, és úgy tűnik, hogy az ügynökségek továbbra is, ezeket továbbra is homály fedi, ami az általános logikát illeti, miért hozunk létre ügynökséget, ez nem világos, illetve ennek a típusú testületnek mi az általános célja. Lehet, hogy valaki tisztázhatná mindezt, míg a hozzáadott értékek, amelyeket az ügynökségek jelentenek, miért hozunk létre folyamatosan új ügynökségeket, az átláthatóságot is felvetették a képviselők, a parlament folyamatosan átláthatóságot kér és nagyobb ellenőrzést az ügynökségek kapcsán, még a az akadálya, korlátai, jogi vagy más korlátai ennek az átláthatóságnak, illetve a parlamenti ellenőrzési tevékenységnek. Mindegy, hogy ezt a nemzeti parlamentek vagy más akadályozza, én ezt szeretném megtudni. Köszönöm. Buzuti képviselő. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a vendégelőadóknak is a tájékoztatót. Egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy az ügynökségek nagyon fontosak ennek a szakbizottságnak a számára, és ezt a szakbizottsági munkában is jobban kéne tükrözni. Azt gondolom, hogy a parlamenti ellenőrzés, amelyet a szakbizottság gyakorolt az, az ügynökségek és tevékenységeik felett, Három éve vagyok ebben a szakbizottságban, de úgy gondolom, hogy ez a munka nem volt nagyon jó. Szakbizottságként meg szeretném kérdezni azt, hogy biztosítsák azt, hogy ez a parlamenti ellenőrzés megvalósuljon az ügynökségek esetében. Amúgy haszontalan arról panaszkodni, hogy őket a management board veszti át, túlságosan intergovernamentális szintre helyezkedik mindez. A kózi ezeket mind szépen a szárnya alá vette, de úgy tűnik, hogy a parlament szerepe eh, nem nyilvánul meg, ez pedig aggaszt. Az európai képviselő, európai polgárok képviselőjeként nagyon fontos biztosítani azt, hogy jó és folyamatos felügyeletet gyakorolhassunk az ügynökségek felett. Azt gondolom, hogy a napirenden folytonosan szerepelnie kéne annak, hogy az Európai Parlament ellenőrzést gyakorol az ügynökségek esetében, ha jól tudom, hét van a mi szakbizottságunk kompetenciájában, és nagyon fontos lehetőséget biztosítani arra, hogy rendszeres időközönként ellenőrizhessük ezeknek az ügynökségeknek a munkáját, illetve a jövő év munkatervét is megvitathassuk velük. Ezt nem tesszük meg elég rendszeresen, ez pedig a mi szakbizottságunkat illetve hiba. Meg kell kérni az összes szakbizottságot arra, hogy jöjjenek el terveikkel a jövő évre nézve, mondják el nekünk, mit terveznek. Mi vagyunk a költségvetési hatóság is, tehát amikor a költségvetésről van szó, akkor ők hozzá jönnek, Nekünk egyet kell értenünk a költségvetéssel, és ezt ideális módon össze lehet kötni a költségvetési kérdésekkel. Nem csak számokról kell beszélni a költségvetés kapcsán, fontos őket meghallgatni arról, hogy mik a konkrét tervek az ő lépéseik mögött. Azért beszéltem ilyen hosszan mert ez bennünket érint szakbizottságként. Minden kollégát kérek arra, hogy ezen gondolkodjon ez, gondolkodjon el. Két pontot szeretnék még kiemelni, és szeretnék fontosabb információt. Egyrészt az adatkoordináció, Almeida úr, ön megemlítette a bizottság tervét, mi, szeretné, mi szerint szeretnének az adat továbbításban jobban együttműködni az ügynökségek között. A Frontex ügynökség nem kapta meg a felhatalmazást az adatok továbbítására. Én szeretnék erre magyarázatot. Miért döntött úgy, hogy így szabályoz. Az adatok továbbítására mindenképpen szükség van, még akkor is, amikor együttműködésre kerül sor más ügynökségekkel. Többen utaltak a terjedelmes anyagra, amelyet a Kózinak az ügynökségek bemutattak, arról, hogy ők hogyan tudnának jobban együttműködni. Úgy tűnik, hogy ennek a terjedelmes dokumentumnak a másolata nálunk nincs meg, nem tudom, hogyan tudnánk parlamenti ellenőrzési jogainkkal élni, hogyha nem kapjuk meg ezeket a nagyon fontos anyagokat. Erről a kóziban vitáznak majd, és más fórumokon is. De a kózit eh, meg szeretném kérni, illetve a bizottságot is arra, hogy biztosítsák, hogy a szakbizottság ezeket kapja meg. Eh, Köszönjük szépen! Ezzel lezártuk a kérdések első körét, és mielőtt megkérnénk a Köbergulat, hogy reagáljon, akkor nem tudom számon egyáltalán milyen elképzeléseid vannak, hogy, hogy mindezt hogyan csatornázzuk, és hogy kerüljön bele a napirendbe. Ugyanis, hogyha most ezt nem tesszük meg, akkor elvész ez a probléma. Nem tudom, a koordinátorok ülésén esetleg egy javaslatként gondoltad? Igen, elnök asszony, a koordinátorok ülésének az ülés napirendjére föl lehetne vinni ezt a kérdést, azaz, hogy a parlamenti felügyelet, a vizsgálat, az hogyan lehetne folytonos, ahelyett, hogy adhok jellegűen, mint ahogy eddig is, ugye itt-ott belekaptunk, és akkor ellenőriztünk. Hát ha csak nincsen ellenvetés, de úgy tűnik, hogy nincsen, akkor Almeida úr kap először szót, majd pedig, jó? Kezdjen akkor. Nagyon röviden, hiszen több olyan pont volt, ami inkább talán engem érint, amit Keller úr mondott. A legtöbb területünket érintő szabadságjog és a biztonság területére vonatkozó bel- igazságügyi kérdésekkel foglalkozó ügynökség, talán nagyobb hatáskörben is érvényesíthetné a, a munkáját, főleg, hogyha itt különböző nyomozati ügyekben gondolkodunk. Az Európol mindenképpen ide sorolható, a Frontexnek pedig természetesen az illegális bevándorlással szemben kellene, hogy a külső határainkat megvédeni, de tény, hogy a bel- és igazságügyi területen belül vannak nyilván konkrét célkitűzései az ügynökségeknek, de a működést kapcsán jobban látnunk kellene a munka eredményét. Az Európolt ismerem én a legjobban ügynökségként, a költségvetést illetően a parlament pontosan ráállt az, el, az eljárásokra, és hát nyilván megfelelő jelentés formájában el is fogjuk önök, önöknek mondani, hogy mi történt, és ezzel át is térek mindjárt a következő pontra, ami egy közlemény az Európolra vonatkozóan. A kollégáimmal úgy látjuk, hogy a parlament és a nemzeti parlamenten is múlik, hogy a legjobb gyakorlatok elvét alkalmaztassák, és ellenőrizzék is ezeknek a működését. A de az eredmények tekintetében azt gondolom, hogy a szokások elég jól alakítják a mindennapi munkát, és az Európai Parlament ellenőrizheti akár ezeket a napi szintű működéseket. Bosszútil úr kérdése, eh, erre reflektálva azt mondom, hogy Malmström asszonynak volt az a döntése, hogy a Frontex ne kapjon hozzáférést a személyes adatokhoz, a, a határintervenciók kapcsán. Az Európolnak ezzel szemben van joga gyűjteni eh, adatokat, például a bűnügyek kivizsgálása céljából, ami az információ cserét, illeti a három ügynökség között. Nos, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és a politikai fellépésünkben is meg kell, hogy jelenjen. Jelenleg ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen. Köszönjük. Kugelberg úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen kompetenciáimon belül, mint a kozi elnöke fogok válaszolni. A kozi nagyon odafigyel arra, hogy mennyire koherens az ügynökségek fellépése. Aztán beszéltem arról is, hogy hogyan követjük nyomon ezen ügynökségek munkáját, ezzel kapcsolatban tudok válaszolni, például López asszonynak az információ cserére vonatkozólag. Az a dokumentum, amelyet a négy ügynökség kidolgozott, a konvergenciára vonatkozólag, illetve azon témákra vonatkozólag, ahol két oldalú vagy több oldalú együttműködést tudnak folytatni, információ cserére van szükség. Ezt az információ cserét a négy ügynökség fogja lebonyolítani. De nagyon széles körül ez a téma, hiszen az információs szolgálatoktól, illetve a rendőrségtől különböző információk érkeznek, rengeteg információ, és az ezen információk harmonizációját a kozi még nem vizsgálta meg. Nem a kozi feladata, hogy koordinálja az ügynökségek működését, vagy újabb ügynökséget állítson fel, de belga tapasztalatunk alapján ugyan az az aggályunk, mint az öné. Hogyan tudjuk összehangolni és közösen felhasználni az információs szolgálatoktól, illetve a, biz, a rendőrségtől érkező információt, illetve milyen lehetséges fenyegetettség rejlik ebben. Belgiumban van egy fenyegetettséget koordináló és kezelő szolgálat, amely a különböző az adminisztrációból, az, informa- a titkos szolgálatoktól, a rendőrségtől, stb. származó információkat összegyűjti, és azt vizsgálja, hogy van-e valami olyan jel, ami szerint az országunkra az itt lakó emberek közül, vagy akár mások közül valaki jelente veszélyt. Nem mondom feltétlenül, hogy európai szinten egy ilyenre szükség lenne, de igazából a Kozi ezt a szerepet nem tudja betölteni. A 2010. február 25-i első ülésünkön azt kérték tőlünk, hogy egyrésztről az ügynökségek munkáját kövessük nyomon, illetve vizsgáljuk meg azt, hogy a belga elnökség az hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni a belügyi munkát. 2010. június 25-én a kozi delegációinak bemutattuk azt, hogy az elkövetkezendő hónapokban a belga elnökség alatt milyen programot szeretnénk végrehajtani. Ez a program túlmutat a belga soros elnökség idején, inkább a trió elnökség, tehát még a magyar elnökségbe is bele fog nyúlni. Nagyon fontos az is, hogy ugye a fellépéseink folyamatosak legyenek, a kontinuitást biztosítsuk. Nem fog tehát minden megállni a belgárnökség végén, hanem a kontinuitás értelmében meghosszabbítjuk. Folytatjuk azt, amit 2010 márciusában spanyol kollégáink elkezdtek, amikor a Kozi megkezdte az érdemi munkát, és számos olyan terület van, amit folytatunk, és amelyet utána majd az utánunk következő soros elnökség is folytatni fog. Az egyik ilyen munka az az, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a belső biztonsághoz Európában, aztán figyelembe vettük azt, hogy az Európai Bizottságnak október-novemberben milyen kommunik közleménye lesz a belső biztonságról. Ezt figyelembe kell majd vennünk, hogyha meg lesz. A belga soros elnökség, illetve a magyar kollégák is egy olyan témát javasolnak, amely nagyon közel áll a szívünkhöz, és amin el kell majd gondolkoznunk a kozin belül, ami a programunk privilégiuma lehet majd. 2010. december 7-én lesz egy olyan ülés, amelyre különböző delegációkat hívtunk meg, illetve az ügynökségeket, az Európai Bizottságot, a Főtitkárságot, annak érdekében, hogy meséljék el nekünk azt, hogy milyen témákat szeretnének, hogy a kozi foglalkozzon velük. A parlamenti képviselőket is meg fogjuk kérni, hogy témákat javasoljanak, amelyekről vitázhatunk, amelyeket küzdhetünk és ezek alapján projektcsoportokat fogunk kialakítani. Azt kérem tehát a képviselőktől, hogy akik szeretnék ezt a munkát támogatni, hogy maguk között hozzanak létre egy munkacsoportot, amely elgondolkozik azon, hogy a kozi min dolgozzon. Azok, akiket érdekel ez a munka, azok tényleg vegyenek részt a gondolkozó munkában, és javasoljanak határozatokat, ajánlásokat vagy rendeleteket, amelyekkel a kozi foglalkozhat. Nagyon fontos, hogy tápanyagot adjanak a gondolkozásunkhoz. A belga elnökség alatt, tehát az elkövetkezendő hat hónapban ezt szeretnék. Meg fogjuk ezen túlmenően a drog csomagot vizsgálni, 6-29 olyan intézkedés van, amely az illegális bevándorlás és a határok védelme területére vonatkozik, ezekkel is foglalkozunk. A European Crime Intelligence modellt is létre fogjuk hozni. Ez 2005-2006-ban született meg az erre vonatkozó döntés. Ez egy, aztán ott van a Harmony projekt, ami egy nagyon ambiciózus projekt. Ezt is a belga elnökség szeretné továbbvinni. Egy olyan metodikát szeretnénk elfogadni, amely lehetővé teszi, hogy a belső biztonság garantálására stratégiát fogadjunk el. Intuitívan és nem feltétlenül tudományos megalapozottsággal hajtjuk ezt jelen pillanatban végre, ezért olyan belső biztonsági politikai ciklust szeretnénk megkezdeni, ezt nevezik harmoninak, amely lehetővé teszi azt, hogy módszeresen meghatározzuk azt, hogy a belső biztonság milyen imást kapjon Európában, hogy a bűnözők érezzék azt, hogy odafigyelünk rájuk, és az állampolgárok pedig érezzék azt, hogy ezen prioritást élvező területeken komoly előrelépések történnek. Ezek tehát a prioritásaink a belga soros elnökség alatt. De ezen túlmenően a COSPOL projektet is fogjuk értékelni. Ezt az Europol számára tűztük ki feladatul. Utána egy közös rendőrségi fellépési útmutatót fogunk létrehozni, valamint egy közös ö, vám mm, mosokra vonatkozó útmutatót. Ezek lehetővé teszik majd azt, hogy a közös rendőrségi fellépések, egyforma előkészítés, egyforma jelentéstétel, egyforma információvédelem, és egyforma, egyáltalán egyforma szellemben legyenek megszervezve. Azon az európai szinten megfogalmazott közös fellépéseket, nem feltétlenül csak rendőrségi fellépéseket szintén nyomon fogjuk követni. A COZI globálisan is el kell gondolkozzon az európai belső biztonságtól, úgy, hogy a biztonságira vonatkozó jelenségek integrált megközelítést kapjanak. És ami figy- úgy figy- kell ezt elvégeznünk, hogy figyelembe vegyük azt, hogy milyen felek vesznek részt az ilyen fenyegető jelenségek elleni fellépésekben. Nem csak a rendőrségre gondolok, hanem minden olyan administratív szervre, amely akár a határvédelemmel, akár a vámmal, akár a belső biztonsággal foglalkozik. Hát röviden ezekre a témákra fogunk koncentrálni az elkövetkező hónapokban. Szeptember 7-i ülésünkön pedig ezekkel kapcsolatban egy részletes beszámolót is meg fogunk fogalmazni. Köszönöm. Köszönöm. Hatan kértek szót, heten. Ha van még valaki, akkor szóljon. Úgy tűnik, hogy nincsen, akkor lezárom a hozzászólói listát. Mindenki tanúsítson önfegyelmet. Mrs. Flotre and Mr. Avaro. Mr. Diaz de Mera. Diaz de Mera képviselő kap először szón? Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdésem a következő. Simonnal egyetértek, elmondta, hogy nincsen hatékony parlamenti ellenőrzés az ügynökségek felett. Az a módszer, amit most követünk, ennek értelmében mindig udvariasak vagyunk, elmondjuk, hogy mit szeretnénk, de semmi nem változik ezen, változtatni kell, ami Lambert uh, urat, Kukelberg urat és Almeida urat illeti. Azt gondolom, hogy Kukerberg úrnak el kéne mondani azt, hogy mi a helyzet a az úgynevezett szituációs központokkal a koziban. Mit jelentenek ezek? Mi itt a helyzet pontosan? Tehát mi a helyzet a biztonsági kérdésekkel és ezekkel az úgynevezett szituációs központokkal? Lambert asszony mondott néhány szót az ügynökségekről, amelyek összefüggésben állnak ezzel a szakbizottsággal. Nem csak a biztonságról van szó, hanem a személyes szabadságjogokról is. Azt gondolom, hogy nem 7, hanem 11 ügynökség tartozik ennek az, a szakbizottságnak a hatáskörébe. Almeida úr beszélt az Európol demokratikus legitimitásáról. Azt gondolom, hogy nem csak az Arrepol kapcsolatban, Mindez összefüggésben áll a bizalmi eh, és felügyeleti viszonyjal is, amelyről itt most szó van. Fontos kiegyenlített helyzetet teremteni a szabadságjogok és a biztonság között. Ez a parlament mindig is kimondja azt, hogy ha szabadságról beszélünk, akkor a személyes szabadságjogok védelméről is gondoskodni kell. Ez központi kérdés. Nem mondom azt, hogy ez csak a kózihoz kell, hogy tartozzon, de így történnie kell valaminek, és állandó információ cserének kell megvalósulnia. Ez egy nagyon fontos kérdés a legitimitással összhangban, nem csak az Európol, hanem a kózival kapcsolatban is. És ami a legitimitást illeti, mindenki tudja azt, hogy az Europol egy saját belső ellenőrzési rendszerrel rendelkezik, ami a személyes adatokat illeti. Ez a belső rendszer azonban nem elegendő. Amire szükségünk van, az a bizalomépítés, és mindezt szoros összefüggésben kell látni a szükséges átláthatósággal. Folyamatos tapasztalat és információ cserére van szükség. Köszönöm, Diaz Demér a képviselő, egyetértek önnel. A SZICEN éveken keresztül egy be nem azonosított repülő tárgy volt. Nem tudjuk, mit csinál ott a 110 Európai Uniós tisztviselő. Flótra asszony parancsoljon. Euh, merci. Köszönöm. A kozi elnökéhez intézném a kérdésemet. A projektekkel, illetve azokkal a munkákkal kapcsolatban, amelyel az nemzeti szolgálatokat egészíti ki a kozi, akár az információs, illetve titkos szolgálatokat. Gyakran még mindig illegális gyakorlatokat hajtanak végre ezek a titkos szolgálatok a tagállamokban, tehát ismét dokumentumokban bizonyította ezt a Human, Human Rights Watch. Expliciten kimutatták például azt, hogy a titkos szolgálatok, illetve a bírói szolgálatok kínzással kinyert ö, ö, tanúté, tanúságtételt használtak fel a terrorizmus elleni küzdelemben. Azok az ügynökségek, amelyekről beszélünk, elszámoltathatóak, mégpedig kötelező jelleggel az alapjogi kartában foglalt jogok betartatásával szemben, és Strasbourgban az Emberi Jogi Bíróság szintén felügyeli az emberi jogok betartását. Tehát a Frontex tevékenységével kapcsolatban, ahogy Buszuti Lúd is utalt rá ki a jelentéstevő, a külső határok védelme felveti az államok szuverenitásának a problémáját, és egyre inkább részt vesz és egyre inkább új kezdeményezéseket is megfogalmaz az új hatásköreinek köszönhetően a Frontex, de kell egy, egy olyan eljárási mechanizmus, amelyel meg tudjuk elősíteni az ügynökségek elszámoltathatóságát az emberi jogok tekintetében. Ez alapvető fontosságú kérdés, és nem hallottam az elnök úr beszámolójában egy szót se arra, hogy erre a követelményre utalt volna hogy a titkosszolgálatok számos tagállamban még mindig nem vonták le a következtetéseket abból, hogy az illegális gyakorlatokkal fel kell hagyniuk a terrorizmus elleni küzdelemben. Nem vonták le a megfelelő következtetéseket annak ellenére, hogy a parlament igen aktívan kampányol ezért. Ezért ez a fő kérdésem most, hogy hogyan tudjuk például az adatvédelmet biztosítani, hogyan tudunk olyan eljárásokat, mechanizmusokat bevezetni, akár mondjuk a kozi napirendjébe, amelyel biztosítani lehet az emberi jogok tiszteletben tartását. Köszönöm, és Alexander Alvaroi a szó. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Támogatom Simon javaslatát és várom a koordinátorok javaslatát is a parlamenti ellenőrzésre vonatkozóan hangsúlyozni szeretném azt, hogy ennek egy realista megközelítésnek kell lennie. Amikor az ügynökségről beszélünk, ez mindig felmerül a Költségvetési Szakbizottságban is, akkor kialakítjuk a parlamenti költségvetést és a parlamenti ellenőrzést, akkor itt van valamiféle parlamenti ellenőrzés, de ez nem elégséges. Lehet, hogy a parlamenti képviselők akár tagjai is lehetnének a felügyelő testületnek. A koordinátorok elképzeléseit még várom erről. Almeida úrhoz szeretnék egy kérdést intézni. Hallottam a kérdéseket az Európol, a változásokkal kapcsolatban, lesz-e változás az Európol tisztviselők státuszával kapcsolatban, ami a mentem jogokat életi. Az elején az Európol tisztviselői mentelmi jogban részesültek, de most egyre több operatív kompetenciát kaptak. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm. Kuklberg úr, parancsoljon. peut-être euh, d'abord une réponse. Hát talán Demer a képviselő kérdésére egy részben választ tudnék adni a Szicsen helyzete a kozin belül. Jelenlétét a 2010. február 25-i ülésen nem uh, irányoztuk elő. Ez nem teszi ez a 20, február 25-i döntés három ö, ügynökséget sorol fel, a SEPOL, az Eurojust és az Europol. A SZICENT is meghívtuk, illetve más érintett szervezeteket. Tehát nincs megtiltva nekik, hogy szükség esetén ott legyenek. Hogyha például egy napi rendi pont szükségesé teszi azt, hogy a SZICENT is jelen legyen. Tehát a SZICENT persze meghívhatjuk, de nem tag. És még ha meghívjuk, akkor is csak megfigyelőként lehet jelen az ülésünkön. Flótresszony kérdésére reagálva, az ön kérdése nem tudom, hogy feltétlenül a kozi hatáskörébe tartozik-e, hiszen titkos szolgálatokkal nem mi foglalkozunk. Az ön kérdése egyrésztről az ügynökségek által kötött, a tagállamokkal kötött megállapodásokról, illetve ezeknek a feltételeiről szól, arról, hogy hogyan működnek a titkosszolgálatok, és milyen jogaik vannak, és hogyan védik az emberi jogokat. De talán ezt inkább a bizottságnak kéne feltenni ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy az ön kérdése inkább a tagállamok jogá, jogalkotásából ered. A különböző tagállamok nem feltétlenül egyformán egyforma szinten vannak, a tekintetben, hogy az ő titkos szolgálataik bizonyos módszereket alkalmaznak-e, vagy nem. Lehet, hogy érdemes lenne összevetni a jogokat, de nem hiszem, hogy erre most nekünk alkalmunk lenne. Mi belgák vagyunk, és Belgiumban több jogszabály is van, az egyik meghatározza azt, hogy milyen a, ö, eszközöket használhat a rendőrség a nyomozás során, és a titkos szolgálatok eszközéről egy másik jogszabály szól. Tehát Belgium példájáról be tudok számolni, de hogy más tagállamokban mit tehetnek vagy nem tehetnek a rendőrség vagy a titkos szolgált emberei, ez azt hiszem, hogy nem a kozi hatáskörébe tartozik. Aztán engedjék meg, hogy felolvassak egy részletet egy dokumentumból, amely a négy ügynökség közös dokumentuma a konvergencia program, illetve a harmonizációs a megerősített együttműködés területére vonatkozólag. El fogom olvasni, angolul van, de úgy gondolom, hogy nagyon jól megválaszolja az ön agájait. Az alapvető jogok tiszteletben tartása, a jog végrehajtása és a bírósági együttműködés az EU-ban. The Stockholm Programme underlines the need to ensure, to ensure that, that fundamental rights are not only protected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 a streamlined approach should include comparable monitoring, reporting and training mechanisms. On ajoute que GH... Hozzáteszem azt, hogy a bel- és igazságügyi ügynökségeket támogathatná az alapjogi ügynökség is. amelynek komoly szerepe van a Stockholmi programban is megfogalmazott módon. Ennyi. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Almeida úr. Akkor, hogy válaszoljak Flótrasszony felvetésére, az alapjogok és az Európollal kapcsolatban, hiszen ezt az ügynökséget ismerem legjobban. Ebben a stádiumban az egyetlen olyan alapjog, amelyeket az Európol megsérthet, ez az adatvédelmi jog. Hiszen amit az Európol csinál, mit is csinál, a tagállamok tájékoztatják a bűnügyre, illetve a határokon átnyúló bűnözésre vonatkozó információkkal ellátják az Európolt. az Európol ezt összegyűjti, és hát milyen információkról van szó, gyakran személyes információkról. Ezek az információk és ezeket az információkat minden oldalról begyűjti az Europol, ezeket összegyűjti, kapcsolatokat fedez fel benne, elemzi, és utána az elemzés alapján a helyi, a tagállami rendőrségek felé javaslatokat fogalmaz meg. Tehát ez az egyetlen jog, amelyet megsérthet az Europol, az az adatvédelem joga, és jelen pillanatban nagyon odafigyel az Europol, hogy ezt ne tegye meg. A rendelkezések 70%-a, amelyek az Europol munkáját szabályozzák, azok épp az adatvédelem területére tartoznak. Tehát nagyon szigorú ez a felügyelet, és ráadásul egy közös fel, felügyelő bizottság is van, amely odafigyel arra, hogy tiszteletben tartsa az adatvédelmi jogokat, illetve az egyéb alapjogokat az Europol. De érdekes az a helyzet, amelyet felvetett, és ezért meg kell jegyeznem, hogy persze az Europol a hatáskörei némileg változni fognak a Lisszaboni szerződés miatt, de, de nem kaptak öm, olyan, nem kapott az Európol olyan jogot, amivel kikényszeríthetne bármit is bárkitől. Jelen pillanatban ebben a helyzetben vagyunk. Az Europol csak összegyűjti az adatokat, és utána újra szétosztja ezeket a bűnözésre vonatkozó információkat elemzés után. Tehát az alapjogok, amelyeket védeni kell, azok esetében jelen pillanatban csak az adatvédelem kérdése érintett, plusz nem léphet fel erőszakkal a, az Európol, tehát akár még csak információt sem tud kikényszeríteni. Uh, Természetesen a jogol, jogalkotási reformra tekintettel lesznek olyan területek, amelyekre vissza kell térnünk. Holnap lesz egy ülős, és Malmström asszony is tájékozta a Libe szakbizottságot és az Európol vezetőjét többek között az aktuális helyzetről, a demokratikus legitimitás kérdésében, amely ugye ettől az évtől lépett életbe. Holnap az ülésünk keretében a szakbizottság egyes tagjaival közösen eszmét cserélünk erről is. Önöktől várjuk azokat az ötleteket, elképzeléseket, hogy melyek legyenek a kritériumok, amelyek alapján az Európolt a következő reform előtt, illetve közben értékeljük. Magánbeszélgetések kontextusában már felhívták erre a figyelmet, úgyhogy köszönöm ezeket a gondolatokat is. Elnök, köszönöm. Akkor a négy hozzászólót úgymond egy csokorba szedve kérem, hogy röviden fogalmazzon, mert ahogy az órára tekintek, nincs túl sok időnk már. Kulino képviselő. Nagyon rövid leszek. Alaposan figyeltem arra, hogy mi hangzott el eddig, a koordináció erősítése az ügynökségek között, különös tekintettel az információ áramlásra, annak szükségére, hogy konkrétan ellenőrizzük, hogy milyen munkát végeznek az egyes ügynökségek, és egyetértek Bószótér kollégával és Álvaro képviselővel, amikor egy olyan alapelvet akarnak leszögezni és megerősíteni, hogy a költségi, költségeket fedezni kell tudni de a szakbizottságnak tudomására hozzák már a döntés megelőzően, hogy a parlamenti ellenőrzés jogával élhessen a szakbizottság. Örülök annak, hogy eh, a kábítószerrel szemben is nagyobb most már az odafigyelés. Nagyon pontosan figyelni kell, hogy a kábítószer milyen úton jut el Európába, a Mágrev országok felől. Egy további fontos elem, amely fontos, a képzés folyamata, legyen szó alap vagy továbbképzésről. Ahol technikai lehetőség van, erre természetesen fontos lenne ezeket a képzési programokat elindítani. Nekünk pedig szakbizottságként jó lenne, hogyha szerepünk juthatna ebben a szerepkörben, amikor a kép, az ügynökségek képviselőivel kell leülni akkor lehetne az eredményeket és magát a munkát is alakítani. Tehát akik az ügynökséget képviselik, azt gondolom, hogy velük szemben azért az Európai Parlamentnek a szándéka is világosan kirajzolódik. Ha nem vagyunk eltökéltek, túlságosan sok minden nem fog történni, mert nyilván kívánatos lenne a tagállamok közötti eljárásoknak a közelítése. De ez csak akkor működik, hogy az ügynökségek is bekapcsolódnak. Köszönöm szépen az utolsó három felszólaló, Bronz úr, majd Latford úr, Bronz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahelyett, hogy az ügynökségek munkájára hagyatkozva próbáljuk a belső biztonságot biztosítani, talán a, a fenyegetettsége kellene felvenni a harcot először is például. Ha nem lennének háborúk Afganisztán ellen például, és megelőznénk az új háborúkat, például Irán ellen, akkor sokkal jobb úton járnánk, mert ezekkel a háborúkkal csak ösztönözzük a, a, a bűnözést, a, az erőszakot, akár muszlimok között, otthon vagy külföldön a radikalizmus szó most éppen nem hangzott el. Aztán fontos lenne a partizán politikának az elkerülése, mert az európai országokat eléggé protekcionistának ítélik, harmadsorban pedig azok az országok, akiktől aránytalanul sok terrorista érkezik, vagy, vagy akik esetlegesen potenciálisan bűnözők, hát ez őrájuk is oda kellene figyelni viszont az opresszív politika mindenki ellen, akár feltételezhetően bűnös vagy sem, ez nem helyes. Látford asszony. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne először is. A kózival kapcsolatban a korrupciót úgy tekinte-e a kózi, hogy ez egy nagyon fontos belső ö, ö, csapás és ö, rizikó, már önmagában is, hiszen van már a szakbizottságunk számára egy készített jelentés a korrupció és a bűnözés összefüggéséről, amit ma délután hallgatunk meg, de a korrupciónak a mértékéről szeretnék hallani a rendőri kötelékekben, akár a prostitúciós hálózatokkal összefüggésben, aztán a politikai összefonódások az egész vertikumban, amikor vizsgáljuk a korrupciót és a büntetés végrehajtást. Tehát ez az önök számára kiemelt fontosságot képez, -e? ha nem, akkor én úgy gondolom, hogy azt kellene, hogy legyen. Mit kívánnak tenni a, az ügyben? A másik pedig, ami a veszélyeket illeti, Malmström asszony felé, és tegnap is a belga elnökség felé elmondtam, hogy szeretnénk tájékoztatást arról, hogy a tanácson belül milyen eszmecsere zajlik az adatcserére vonatkozóban, mert úgy tűnik, hogy itt radikalizálódnak az álláspontok antiglobalizációs hangokat is hallottunk, hát nem hinném, hogy ezekkel együtt lehetne érteni, ezek inkább terrorista jellegű megmozdulások. Tehát a kérdésem, hogy önök ezekre az igazán fontosnak tekinthető veszélyekre odafigyelnek-e, prioritásnak tekintik, főleg, hogy ezek potenciálisan terroristák, vagy a kózi kíván-e olyan információt gyűjteni, amely az ellenvetőkkel vagy a protestálókkal kapcsolatban összegyűjthető. Köszönjük a kérdéseket. El kell mondanom a titkosság nevében, hogy a nemzeti parlamentekkel október 4-én, 5-én többek között a demokratikus elszámoltathatóságnak lesz szentelve az ügynökségek kapcsán, és lehet, hogy ugyanezekkel az arcokkal fogunk találkozni októberben. Alméda úr, nem tudom, hogy ön szeretne? Hát nem túl sokat tud mondani, úgy látszik, ez kiváló következtetés. Kókover úr, öné a szó akkor. peut-être des éléments de réponse aux, aux, aux deux Talán az utolsó két felszólalásra reagálnék. Először is. Ami a biztonság hiányát, a bizo- illetve a biztonságot fenyegető el, elemek és jelenségek elleni fellépést jelenti nem az elnyomást tekintjük megoldásnak, hanem a megelőzés kell, hogy a prioritás legyen. Az imént is beszéltem azokról a politikákról, amelyeket be fogunk integrálni a bűnügyi vagy a biztonságot fenyegető jelenségek kezelésébe. A szolgálataink ezzel foglalkoznak. Természetesen a büntető törvényszékek lesznek a láncolat végén, de a láncolat elején a megerőzés kell, hogy legyen. A nyomonkövetés, a befogadás, az kényes helyzetben, vagy sérülékeny helyzetben lévő emberekre való jobb odafigyelés, ami megoldja majd azt a kérdést, hogy ezek az emberek ne radikalizálódjanak. Nem szabad persze a többi nagyon fontos intézkedést sem figyelmen kívül hagyni. Emellett különösen az utolsó felszólásra reagálva és a korrupció kérdésére. Azért kérdezte meg, hogy fenyegetésnek, komoly fenyegetésnek tekintem-e ezt európai szinten. Hát, intuitíven azt mondanám, hogy igen, azonban ismét meg kell említenem azt, hogy ahogy intellektuálisan elgondolkozom erről, a kozi egy olyan módszertant fog kidolgozni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megalapozott módon meghatározzuk, hogy melyek azok a jelenségek, bűnügyi jelenségek, amelyek prioritást kell, hogy élvezzenek, amelyek valóban fenyegetést jelentenek, és amelyekre különösen oda kell figyelnünk. Lehet, hogy ezek kapcsolódnak majd persze a szervezet bűnözéshez is. A június 25-i ülésünkön Nagy-Britanniában ültünk össze, és azt javasoltuk, hogy ezen a témán gondolkozzunk el, ezt a javaslatot el is fogadták. A gyakorlati együttműködés a szervezet bűnözés ellen. Ez volt az egyik témánk címe. Tehát azok, akik összeültek június 25-én az asztal körül, egyetértettek abban, hogy projektcsoportot hozunk létre, amely elgondolkozik ezen a télen, ezen a területen. A, ez ezen témának valószínű, hogy a korrupciós részét fogja képezni. Aztán radikalizálódás, amelyet fenyegetésként élünk meg, itt konkrét kérdések merülnek fel, mégpedig az, hogy hogyan tudunk információt gyűjteni akárkiről, például azokról, akik tüntetnek, és hogy erre szükség van-e. Hát nagyon érzékeny kérdéseket érint ez a vita, de a szólásszabadságot nem szabad megsértenünk, és az, hogy a tüntetőkről adatokat gyűjtünk, az is eléggé kényes kérdés. A rendőrségnek azt kell lehetővé tenni, hogy felfedezzék, vagy felfedjék és azonosítsák azokat az elemeket, amelyek, vagy akik tényleg problémát okozhatnak, akik fenyegetettséget jelentenek. És akkor tudjuk kidolgozni azt, hogy milyen típusú reakciókkal tudunk fellépni, nagyon óvatosan és nagyon kifinomult módon. Ennyit szerettem volna elmondani. Just very briefly, please. Csak nagyon röviden parancsoljon. Ha valaki radikálos, akkor ez még nem jelent biztonsági fenyegetettséget, illetve potenciális terrorizmust a radikalizmust vegyük ki a szóhasználatból, ez félrevezető, és az ember azt gondolhatna, hogy akik radikális nézeteket eh, képviselnek, eh, veszélyt jelentenek. Önök arra gondolnak, hogy olyan extremisták, akik potenciális terroristák vagy bűnözők. Tehát én a terminológia sokkal pontosabb használatát követelem, a radikalizmus szó használata világosan félrevezető. Ha azt mondjuk, hogy a e, demonstrátorokat nem figyelik, én nem találkozom velük nap mint nap, de ott igenis fényképezik őket. Hát miről beszélünk? Tehát vannak adatbázisok, amelyek adatokat gyűjtenek e, potenciális zavarkeltőkről. Ezek léteznek bizonyos tagországokban, de ez nem a mai ülés témája. Köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, minden kollégának, aki nagyon figyelmezett volt, és három órakor folytatjuk, de Gucht biztos fogjuk meghallgatni, aki az aktáról tudósít majd. Köszönöm.